Välkomna! Då börjar vi eftermiddagens övningar. Det första... Kedves kollégák, akkor kezdjük a délutáni ülés. Az első napi rendi pont a globalizációs alapra vonatkozik. A jelentéstevő Stauner asszony az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló rendelet módosításáról szól a jelentése. Meg is adom a szót neki. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves elnök úr! Alapjában véve én az Európai Bizottság javaslatait üdvözlöm. Ezek a javaslatok arra vonatkoznak, hogy egy konjunktúra programot vezettek be, nyújtottak be még a karácsonyi szünet előtt, és ezzel próbáltak szembenézni a gazdasági és pénzügyi válsággal. Ez helyes és jó, megfelelő. Az összes eszközt hozzá kell igazítani az új kihívásokhoz. Már ma délelőtt beszéltünk az Európai Szociális Alapra vonatkozó szükséges változtatásokról. És természetesen felmerül az is, hogy a globalizációs alap meg kell, hogy feleljen ezen új kihívásoknak, és egy kicsit máshogy kell ezt alakítani. Nyilván látják, hogy megfogalmaztam egy jelentést, időközben a Spidla úrral is egyeztettünk tegnap este, és még egyszer meggyőződhettünk a bizottság javaslatairól, és egyeztettünk az én elképzeléseimről, és azt hiszem, hogy a célunk az kell, hogy legyen, hogy minél gyorsabban bevezessük ezeket a változtatásokat, mert az intézkedések semmit nem érnek, hogyha nem kíséri őket megfelelő sebesség. Emellett meg kellene egyeznünk abban is, hogy első olvasatban mindenki számára elfogadható eredményt tudjunk elfogadni. Mindemellett tudom, hogy egyes kollégáim, akár a saját frakciómban is eltérő elképzeléseket fogalmaztak meg. Még egyszer szeretném hangsúlyozni rögtön a bevezetőm elején, hogy kész vagyok, hajlandó vagyok minden javaslatot nyitottan megtárgyalni. Rövid a módosítások benyújtásának határideje jövő péntekig be kell nyújtani ezeket, úgyhogy azt kérem, hogy akik szeretnének benyújtani módosító javaslatot, minél gyorsabban tegyék meg. Talán négy-öt kulcsfontosságú pont van ebben a javaslatban. Nyilván tudják, hogy olyan országból érkeztem, amely a tanácsban, ha jól tudom, más az uniót erősen finanszírozó tagállammal restriktív, restriktív megközelítést alkalmaz ennek a rendeletnek a módosításával kapcsolatban. Tehát a céljuk az, hogy restriktív módon, tehát korlátozzák az eszközök az eszközök alkalmazását, és inkább a hatásosságra, hatékonyságra koncentrál koncentrálnak, és erre vonatkoznak azok a módosítások is, amelyeket itt megfogalmaztam. De mindenről beszélhetünk. Csak néhány kulcsfontosságú pontot említenék, a finanszírozás mértéke, az arányok, a százalékos értékek, a társfinanszírozás, itt szerintem 50 százalékban kellene maradni, mert pontosan az ilyen globális gazdasági válság helyzetekben fennmerül a helyzet, hogyha pénzt kap valaki Európából, akkor azt nem biztos, hogy annyira hatékonyan használja fel, hanem egyszerűen csak felhasználja, ahogy esik úgy puffan módon, mert hát folyik a pénz. Az én, én úgy gondoltam, a jelentésemben is ezt fogalmaztam meg, hogy az 50%-os társfinanszírozásnál maradjunk meg, és ezt ne emeljük 75%-ra. Tudom, hogy vannak olyan e, tagállamok, délebre fekvő tagállamok, amelyeknek a képviselői más véleményen vannak. A második pont amit szeretnék említeni, az az, hogy a rendelet módosításait szeretnénk, ahogy az Európai Bizottság ezt javasolja, 2010. december 31-éig megvalósítani. Erről is lehet beszélni. A rendelet alapvető módosítása és ennek a pénzügyi válságon túlmenő módosítása szerintem erről, az erről való döntéshozás még túlságosan korai. Ugyanis a tagállamok a globalizá- globalizációs alapból még nem szereztek annyi, vagy alappal még nem szereztek annyi tapasztalatot. A harmadik pont, amit említeni szeretnék, hogy a az elbocsátották számának az 500 főre való csökkentése szerepel itt. Itt szerintem a KKV-kat is be kellene vonni, nem csak a nagy eh, vállalatokat. A kettes eh, cikkben felmerül az a kérdés, hogy eh, mikor kerül sor az elbocsátásokra. Az Európai Bizottság 9 hónapot javasol, én 6-ot mondtam, de erről is még beszélnünk kell. Azt általány összegekkel kapcsolatban e, itt pozitív a hozzáállásom, ugyanúgy, mint ahogy ma beszéltünk már az ESZ-val kapcsolatban erről, a bürokráciát le kell építeni, az akadályokat le kell építeni a pénzhez való hozzáférés elől. Nem tudom ennek megmondani a számát, ennek a javaslatnak. Minden esetre egyetértek az általány összegek kifizetésével. Ezek voltak a legfontosabb pontok, amelyekről beszélnünk kell. Persze tudom, hogy itt a szakbizottságban különböző vélemények merülnek majd fel, de most ennyiben hagynám, és megvárnám a kollégák hozzászólásait. Várom a vitát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Sokan szeretnének hozzászólni. Kotonú úr, és aztán Szilva Penéda kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégáim, köszönöm a szót. Bevezetőként annak a kellemes meglepetésemnek szeretnék hangot adni, amelyen keresztül a bizottság az EGA-t szeretné módosítani. A javaslatban azt találtam, amit a szakbizottságunk két évvel ezelőtt már megfogalmazott és elfogadott, viszont az informális trilógus azt a tanács részéről elutasította. Azt gondolom, hogy fontos kezdeményezés ez a jelenlegi mandátumidő alatt a tanács részéről. A brit soros elnökség idején 2006. decemberében kizárólag 500 millió eurós fel nem használt előirányzatokra korlátozta ezen összegeket a költségvetésben valahol az el nem fogyasztott morzsácskákat gyűjtötték csak be, 3,5 százalék a keret, el nem használt keretből 18 millió eurós felhasználással történt meg annak idején 2006-ban. Mi annak idején azért kardoskodtunk, hogy valóban felhasználásra kerüljenek ezen összegek. A kiosztási kritériumokat nem könnyítették meg, így a keretet nem sikerült felhasználni. A pénzügyi mechanizmus igen összetett, túl korlátozóak a ö, kritériumok, hiszen annak idején ezer fős elbocsátásról volt szó. Mi 750 500-ról 750-re javasoltuk volna az elbocsátott munkavállalók számát, de akkor nem sikerült sikerre vinnünk a kezdeményezésünket. A globalizáció és az elbocsátások igazából mai napig is léteznek, az eljárások egyszerűsítéséről szól most a, jelenté, a, a javaslat, és a határidők csökkentéséről. Így az ezer elbocsátott főről csökken majd ez a határ, küszöbb határ. Magát, az egát specifikus beazonosított költségvetési keretből kell finanszírozni, így sokkal egyszerűbben lehetne megvalósítani a célokat, és egyszerűbben átlátnánk, hogy hogyan kell eljárnunk. Három pontban kell felülvizsgálni a javaslatot. Derogációval az általános elvektől el lehet térni a globalizációs alkalmazkodási alap felhasználásánál, ami 2000 2010-et illeti, egyetértek a 2010-es gondolattal, ami a küszöböt illeti 1500-ra kell, mint ahogy most a bizottság is javasolja csökkenteni, annak idején mi már ezt javasoltuk, bizonyos felhasználási ö, ö, ö, megoldást is 12 hónapról 24 hónapra kell növelni, a társfinanszírozás pedig 75% kell, hogy legyen majd az 50% helyett, ezzel is egyetért értünk. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy csak 25%-os társfinanszírozást biztosítsanak, így a pályázatok nagyobb számban tudnának elfogadásra jutni, mert egyelőre a társfinanszírozás hiányzik, így sok pályázatot el kell utasítani a tagállamokban is. Azt gondolom, hogy ez józan megfontolás alapján így kell, hogy legyen. Ami az elbocsátás fogalmát illeti, az is pontosításra került, az elbocsátás most már nem csak a, az elbocsátásról szóló hírről áll, hanem Franciaországban például gyakran a, a gazdasági indokból fakadó elbocsátás első szakaszától már elbocsátást, ö, ö, elbocsátást képező eseményről beszélhetünk. Az 1-es és 8-as módosításban azt javaslom, hogy az állandó hatályt szélesítsük le, például az Egyesült Királyság és Németország agályos, agályosnak találták ezen hatályt, Azért, mert pontos kritériumokat nem tudnak igazából meghatározni. A, az EGA következő fel, felülvizsgálatakor azt javaslom, hogy további megfontolások tárgyát képezzen mindez, annak érdekében, hogy képesek legyünk ezt később megvizsgálni. A 9-es, 21-es és 23-as módosítóknál a jelenlegi kritériumok felülvizsgálatáról történik utalás. Eddig elég jól működtek az alapfelhasználásában ezen aspektusok, de azt hiszem a tagállamok ezt nem fogadják majd el. Hogyha viszont első olvasatban meg, akarunk, meg akarjuk a megoldást találni, akkor a, ezt el kell kerülnünk. Ami a delokalizációt illeti az alacsony bérköltségű államok felé, nem kell, hogy a hatályból kikerüljön a delokalizáció kérdése, és egyáltalán milyen pontos definíciót tudunk az alacsony béreknek adni, amely a 11-es módosítót illeti. A referencia időt szeretném, ha lecsökkentenénk 9-ről 6 hónapra a 2B alatt, ez az eset ágazatokra vonatkozik, nem pedig egyéni vállalatokra, azokra a 2A vonatkozik, és a kis- és középvállalatokról van itt szó. Valóban igaz, hogy a kis és középvállalatoknak nehezebb beazonosítaniuk a, a, ezen aspektusokat. A 20-as módosítam célja az, hogy az időszakot csökkentjük, mely, mely között a nemzeti hatóságok 10-ről 8 hét re csökkentjük az időszakot. A 10 hét eddig nem volt ö, ö, problémás, úgyhogy talán ezután sem lesz. Ami a 12 hónapról tíz hónapra való csökkentést illeti, mi a szakbizottságban mindig úgy gondoltuk, úgy gondoltuk, hogy igazából 24 hónap a megfelelő időszak. Alternatív megoldást nehéz a hátrányos helyzetű munkavállalók számára találni, és 12 hónap után ezen hátrányos helyzetűek azok, akik tartós munkanélkülévé válnak. Ami az alap felhasználását illeti az 1500 főre való csökkentésen keresztül látjuk, hogy a kérelmeket is elő kell készíteni. Az EU részvétele 75 századékban úgy gondoljuk, hogy sok tagállam kérelmeket be sem nyújt, mert a társfinanszírozás, nemzeti társfinanszírozás túl nehézkes. Záró szóként elmondanám, hogy most a szakbizottság és az Európai Bizottság is egy irányba kíván ellépni, mi annak idején a trilógus idején is elmondtuk, és a frakcióm nevében nem fogok benyújtani módosító javaslatot, és kérem, hogy számosan így járjanak el, annak érdekében, hogy az első olvasatban sikerrel járjunk, hogy minél hamarabb ezen alapot módosítani lehessen, és minél gyorsabban felhasználhatóvá váljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Az az érzésem, hogy nagyon elkötelezett on, ön, Kotonő úr, de hadd mondjak egy dolgot ezzel kapcsolatban. Mindenki elkötelezett a téma mellett, nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Talán mégis azt kérném, hogy egy kicsit rövidebbre fogják a hozzászólásukat. Persze tudom, hogy mindenki különböző véleményt szeretne itt napvilágra hozni, de talán egy kicsit rövidebben is lehet. 12-en, 13-an szeretnének hozzászólni. Penéda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az európai alap, ez egy bizonyos kontextusban jött létre, amelynek a lényege a munkavállalóknak a támogatása. Olyan munkavállalóké, akik a globalizáció, illetve a vállalatok áthelyezésének, delokalizációjának az áldozatává váltak. A gazdasági válságban az alap megfelelő bizalmat élvezett, és nem akartuk, hogy ezek a munkahelyek megszűnjenek. Ezért jött létre ez az alap, és ezért tartottuk meg ezt az alapot. Persze voltak olyan körülmények, amelyeket nem láthattunk előre, ezért ezt most módosítani kell. Természetesen a bizottsággal egyeztethetünk ezzel. Vannak különböző eszközök, amelyeket rugalmasabbá kell tenni, és amelyek az alap kiaknázását lehet, megkönnyítik. Azonban Stauner asszony módosító javaslataival nem értek egyet, holott Stauner asszonyt nagyra becsülöm mindemellett. Ez a restriktív megközelítés, amit ön, meg, ö, amit ön képvisel, főleg ami a pénzügyi szektort illeti, szerintem ez nem elfogadható. Hiszen természetesen strukturális reformokra van szükség, de ahogy már mondtam, látnunk kell azt is, hogy kik az áldozatai a munkanélküliségnek. Aztán van még egy dolog, az, hogy mennyire sürgős ez az ügy. Ezeket a mechanizmusokat elfogadtuk, a a regionális alapot, illetve az egyéb alapokat és segítségeket, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság gyorsan végrehajtaná ezeket a módosításokat. Gyorsan, gyorsnak kell lenni, ezért nem szeretnék módosító javaslatokat benyújtani. Szerintem fogadjuk el ezt úgy, ahogy az Európai Bizottság benyújtotta, mert akkor könnyebb könnyebben megoldhatjuk a problémát. Akkor nem lesznek eh, ellentmondások sem. Ezért nem nyújtottam be módosító javaslatokat sem, és azt kérem a kollégáktól, hogy ők se nyújtsanak be módosító javaslatokat, mert hogyha nem haladunk gyorsan, hogyha eh, elmerülünk a vitában és a részletekben, akkor nem oldunk meg semmit. Túl sokáig fog ez tartani. Rövidebbre kellene fogni a megoldást. Köszönöm szépen. Figueredo asszony következik, és aztán Pácelli asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én magam még rövidebb leszek, mint baloldali kollégám, Katini úr. Két dolgot szeretnék azért csak elmondani először is. Az alap alkalmazása igen korlátozott volt az 500 millióhoz képest, ami betervezett összeg volt. 105 milliót használtak föl 2007-ben és 2008-ban még ennél is kevesebbet. Ez azt jelenti, hogy igen-igen messze vagyunk attól, amit kaphattunk volna. Mi annak idején erre felhívtuk a véleményt, vagy felhívtuk a figyelmet, hiszen túl korlátozóak voltak a múltban a bizottsági feltételek. Kár, hogy annak idején már első körben nem sikerült olyan döntéseket hozni, mint amelyekre most vonatkoznak a bizottság javaslatai. Mi annak idején ambíciózusabb hozzáállást szerettünk volna látni azon javaslatok szempontjából, amelyeket a bizottság akkor nem fogadott el. Kár, hogy akkor nem történt ez, mert most mind ezt, amit most teszünk, nem kellene megtennünk. Úgyhogy Szinte azt mondanám, hogy Szilva Bedene úrral értek egyet, vagyis kritikusan állok én is Stanner asszony javaslataihoz. Láttuk a jelentést Stanner asszony tollából, és amennyiben a jelentéstevő a javaslataihoz tartja magát, akkor a, valahol mégiscsak a bizottság javaslatait kellene megerősíteni, azon pontokkal kapcsolatban, amelyekre utalta a jelentéstevő, tehát hogy a, a 24 hónapos határidő. Most ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ö, ö, itt lehetünk nagy lelkűbbek. A ö, 75% helyett mi 85%-ot vagy 95%-ot tudnánk elképzelni, úgyhogy vannak itt még olyan aspektusok, ahol a bizottság álláspontját kéne még inkább erősítenünk. A portugál tapasztalatokról hadd számoljak be röviden. Ami a területi ö, séget illeti, itt nem csak egy vállalkozást, hanem számos vállalkozást egy ágazatban vagy ipari ágazatban lehetne lefedni és támogatni. Nos, ez egy portugál javaslat képező gondolat, például egy adott régió textil iparának képviselőiről van szó. Ezt meg lehetne oldani az EGA-ból. Portugália északi területén vannak olyan vezetek, ahol egész sor kis és középvállalat található, amelyek bezártak, és a munkavállalóknak semmilyen más elhelyezkedési lehetőségük nincs a régióban. Egy olyan rendszert kell tehát bevezetni, amelyen keresztül azonnali segítséget lehetne nyújtani ezen munkavállalóknak, elbocsátott munkavállalóknak, úgyhogy néhány módosító indítványt be fogunk terjeszteni, annak érdekében, hogy a bizottság javaslatát erősítsük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Franz Széli következik. Jó. Comprendo che Köszönöm szépen én értem, hogy nagyon nehéz jelen pillanatban felhasználni az alapforrásait, és nincsen túl nagy rugalmasság az alap felhasználásában, és azt is értem, hogy a valami még mindig több, mint a semmi, amikor döntést kell hoznunk, de ugyanakkor az a benyomásom keletkezett, hogy a válság gyorsabban terjed vagy mélyül, mint ahogyan mi itt döntéseket tudunk hozni, és a két évvel ezelőtt zajlott megbeszélések, tárgyalások feltételei már nem felelnek meg a mostani elvárásoknak. Módosításról beszélünk, de a módosítás önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a, ezt a drámai helyzetet kezelni tudjuk, amelyel ma szembenézünk Európában. Amikor az eredeti javaslatot összeállították az alappal kapcsolatosan, más volt a helyzet, és most módosításról beszélünk. Olyan módosításról, amely igazából nem ad nagyon szilárd struktúrát az alapnak, hanem egy átmeneti megoldást jelent. Egy kicsit más megközelítésben gondolkodnék én. Nem hiszem, hogy ez így elégséges. További változásokra, változtatásokra van szükség. A globalizációs alap szociális indokoltságát is módosítani kell, több forrást kell lehet, lehet elérhetővé tenni. Meglep, hogy a bizottság nem ellenőrizte, nem nézett utána, hogy a jelenlegi erőforrásokat miért nem használták fel. Mi ennek az oka? Szerintem ki kellene terjeszteni az alapfelhasználását a jelenlegi kiterjedéséhez képest, és azt is érteni kell, hogy nem csak akkor kell lépnünk, amikor már elbocsátottak embereket, hanem ezt meg is kell előzni, meg kell próbálnunk megtartani, megmenteni a munkahelyeket, és sokkal pontosabban kell definiálnunk magát az alapot, illetve a foglalkoztatási politikákat, nehogy egyfajta ördögi körbe kerüljünk. Az egyetlen módja ennek az, hogy módosító indítványokat adjunk be. Ne mondják, hogy ha én módosító indítványt adom be, akkor további hónapokkal húzza el ezt a folyamatot. Két évet vártunk, a két évvel ezelőtt javasolt módosítások értékelésére, úgyhogy mindenképpen hasznos volna módosító indítványokat benyújtani. Ennek az alternatívája talán az volna, hogy mondjuk azt, hogy rendben, mármint a bizottságnak, És egy másik lehetőség az, hogy jó magam és a frakcióm visszatér a tegnapi javaslathoz, és felhívjuk a bizottságot, hogy még többet tegyen közvetlenül a választások után. Úgyhogy dönthetünk úgy, hogy elfogadjuk a módosításokat, amelyeket a bizottság javasol, de attól tartok, hogy az európai állampolgárok nem fogják megérteni ezt a lépést. Sokszor beszélünk a szociális Európáról, de azután, amikor cselekvésre kerül a sor, akkor belebonyolódunk ezekbe az eljárásbeli nehézségekbe. Köszönöm szépen. Juknevicsena asszony. Köszönöm, elnök úr. Több megbeszélést is tartottam a bizottság képviselőivel korábban, és egyeztettünk arról, hogy milyen kritériumok alapján ítélik oda a globalizációs alapforrásait. Úgy éreztem, hogy ez nem elég korlátozó és nem elég szigorú, mégis nem használták ki teljes mértékben az alapot. Olyan időket élünk, amikor a munkájukat elvesztett munkavállalók nem csak a globalizáció miatt szorulnak támogatásra vagy segítségre, hanem a globális gazdasági pénzügyi válság miatt is. Pontosan olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor ez az eszköz nagyon hasznos, nagyon aktuális, és a dokumentum megvitatásának halasztása egyáltalán nem indokolt hiszen a cél, amely érdekében összeállították ezt az eszközt, a válság kezelése. Nem értek egyet a 75%-ról 50-re való csökkentéssel, ahogyan Steiner asszony javasolta. Nem azért, mert egy olyan ország képviseletében vagyok itt, amely érdekelt az együtt finansz, a társfinanszírozási megoldásokban, hanem természetesen én azért szeretném, hogy magasabb legyen az EU-s támogatás aránya, mert az alap célja, illetve azoknak az összegeknek a célja, amelyeket az érintett személyeknek kifizetnek, azt mutatja, hogy ez az egyik olyan alap, amely szolidaritást valósít meg, illetve képvisel az Európai Uniós állampolgárokkal, vagyis az állampolgárokhoz érkezik meg ez a pénz. Más alapokkal kapcsolatosan beszélhetünk társfinanszírozásról, hiszen ezek közvetítőkhöz kerülnek ezek az összegek. A most szóban forgó alap esetében az állampolgárokhoz kerül a pénz, és ez is jó példája az európai szolidaritásnak a 24 hónapos referencia időszak, amelyet a bizottság javasol 10 hónap helyett, ezt Stauner asszony javasolja. Nos, ebben a kérdésben azt tudom mondani, hogy 10 hónap alatt a jelen helyzetben munkát találni nem is olyan könnyű. Sőt, egy irreális elvárás. A 24 hónapos időszak, vagyis a 24 hónapra való kiterjesztés úgy vélem logikus megoldás és igen időszerű elképzelés. Minden lehetőséget fel kell tárniuk az érintetteknek, hogy munkát találjanak, és ebben segítheti őket a globalizációs alap. Úgy érzem, hogy ez nagyon jó javaslat. Azután a, az előadó javaslatát is támogatom. Nem alapvető jelentőségű ez a javaslat, a bizottság bizonyára el fogja fogadni, mégpedig a négyes módosító indítványra gondolok. Az előadó szeretné törölni. Nem hiszem, hogy a bizottságot technikai segítségnyújtásra is fel kellene kérni az alap összefüggésében, illetve hogy a bizottság ezt kezdeményezhetné. Ez közvetett pénzfelhasználás volna. A negyedik módosítást jónak találom, a bizottságot a bizottság ne kérhessen több technikai segítségnyújtást ebből az alapból. Összefoglalva, támogatom az árnyék előadókat, akik azt mondják, hogy a bizottsági javaslat jó, nem látok én sem komoly okot arra, hogy miért halasszuk a dokumentum elfogadását, úgy érzem, hogy minél hamarabb el kellene fogadnunk a dokumentumot. Hallottam azt a javaslatot is, hogy egy milliárdra kellene emelni az összeget évente. Az európai polgárok számára ez valódi támogatást jelentene, és bizonyítanánk, hogy az Európai Parlament hozzájárult életkörülményeik javításához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mann úr és Solter asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog sikerült. Voltak aggodalmaink az európai globalizációs, globalizációs alapra vonatkozóan, de úgy tűnik, hogy itt ezt csak kozmetikázzák, ezt a javaslatot, és azt gondolják, hogy elegendő azt mondani, hogy hát a polgároknak vagy a munkavállalóknak adunk egy kis pénzt, és aztán majd jó lesz. De ennek a tesztje, a próbája már megtörtént, működik a globalizációs alap, tényleg sikerült ebből megsegíteni bizonyos munkavállalóknak. És most egy lépéssel tovább kell mennünk, konkrét szolidaritásra van szükség olyanok számára, akiket érint az elbocsátás. Továbbképzés, képzés, az új helyzetekre való előkészítés, felkészülés kell, hogy működjön nem szeretnék hosszú pledoájét tartani. Kedves kollégám itt eh, jobb oldalamon egy nagyon szép eh, beszédet tartott a témával kapcsolatban, de szerintem Stoner asszony támogatnunk kell. Hogyha azt mondjuk, hogy az 500-as számot el lehet érni, akkor ezt kellene támogatnunk. Hogyha meg lehet, hát, eh, megvan a kilátás arra, hogy elérjük, akkor meg kell próbálni. Hosszú vitákat tartottunk a kis tagállamok részvételével is, ez fontos. Gabriela, a 9-es módosítással kapcsolatban van egy kérdésem. Nem lehet-e az, hogy itt eh, egy módosításra kerül sor? Azt mondtuk, hogy ezek olyan pénzek, amelyeket akkor fizetünk ki, hogyha eh, az Európai Unión kívülre eh, irányul a delokalizáció. Mi van, hogyha az Európai Unión belül is megtörtént delokalizációja kifizetik a pénzt? Ez nem biztos, hogy ez a célunk. Aztán azt mondjuk, hogy ha az égát kiterjesztjük, mindig kiterjesztjük akkor, amikor válságra kerül sor. Mi van akkor, hogyha egy vállalkozásban, vagy egy vállalatban például olyan elbocsátásra kerül sor, amelyre mindenképpen sor került volna, bár kifogásként azt mondják, hogy a válság miatt került erre sor? Azt hiszem, hogy most még elég messze vannak a vélemények eh, egymástól, hogy ma elége, a mai nap elége eh, ehhez a vitához, azt nem tudom, de egy dolog mindenképpen fontos lenne. Az 500-as, 500 milliós számot 1 milliárdra jó lenne emelni, nem úgy, hogy a tagállamok többet ruházzanak ebbe be, hanem, hanem mi magunk, eh, tehát az európai összegeket növelhetnénk. nem arról van szó, hogy a tagállamok pótlólagos finanszírozást állítsanak rendelkezésre. Azt hiszem, hogy ez egy jó alap. Köszönöm szépen, Schröter asszony következik. Köszönöm szépen. Az én problémám az, hogy hogy felmerül a kérdés, hogy milyen pénzről van szó. Nincs is pénzünk. Ez a pénz nem is létezik. Ez tartalékban van. Abban az évben, ahol marad pénz, abban az évben ezt a maradék pénzt föl lehet használni globalizációs alapban. Ez legyen világos. Ebben egyetértettünk, akkoriban igen mondtunk erre. Időközben az a probléma, hogy mindig az ESA pénzét fordítjuk erre, nem pedig ott, ahol maradt pénz, fordítottuk volna erre. Az ESZÁ-ban azért maradt pénz, mert lassan megy a végrehajtása a rendeletnek, mert lassan folyik a pénz, lassan hozzák meg az intézkedéseket, és eddig szerintem az Európai Bizottság csak az ESZÁ-ból vette ki a pénzt. Ez legyen mindenki számára világos. Tehát olyan helyzettel állunk szemben, szemben ahol a pénzt nem a bel- és igazságügyi együttműködésből vagy más fejezetekből vesszük ki, hanem a kohéziós alapokra szánt pénzből. De ez a mozgásterünk nem lesz meg a jövőben. Egyrészt azért, mert ezeken a területeken, főleg az ESZÁ-ban, főleg Jönsz asszony jelentésével egyszerűsítjük az ESZÁ-ból a kifizetéseket, és ez azt jelenti, hogy két különböző rendelet ugyanarra a e, pénzes, ahhoz a pénzes zsákhoz való hozzáférés szabályozza. És ez a probléma még nem oldódott meg. A helyszínen lévő érintettek számára kell, hogy e, értelmes legyen ez a megoldás, és nem engedhetjük meg, hogy konkurenciába kerüljön a két eszköz. Pázeri úr beszélt arról, hogy vannak olyanok, akik már tart, akik ugye tartós munkanélküliek, és az, az eszából támogathatóak, és vannak olyanok, akiknek még megvan a munkájuk, és őket támogatjuk abban az esetben, ha esetleg elveszítik a munkájukat. Tehát a kérdés a pénz a összegnek a növelése, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy fiktív összeget növelünk, ami nincs is meg. Ez azt jelenti, hogy a globalizációs alap hogyha növeljük a globalizációs alap összegét, akkor ez itt most konkrétan azt jelenti, hogy az eszából a globalizációs alapon keresztül kiáramló pénzt növelnénk. Ezért itt óvatos lennék, e, a pénzt nem használtuk ki, mondják egyesek, ez sem igaz. Ez ugye a strukturális alapokban meg, megvan ez a pénz. 2013 e, után a jövőben is rendelkezésre áll ez amit fiktív módon minden évben végig gondoltunk, hogy a tartalékból mire fordítsuk, ezt az eszából is ki lehetett volna használni, ki lehetett volna fizetni, hogyha a tagállamok hatékonyabban együttműködtek volna. A másik dolog, ami szintén veszélyt jelenthet, és azt hiszem, hogy az Európai Bizottság szövege egy kicsit hát össze fércelt ezen a területen, és az Európai Bizottság, Európai Parlament bizonyos határozatait nem veszi figyelembe, ez pedig az Európai unió belüli delokalizáció. És mi a helyzet azzal, amikor az egyes vállalatok a támogatásaikat magukkal viszik egyik országból a másikba? Hogy lehet ezt megakadályozni? Kérdezem ezt a bizottságtól, hogy egy vállalat egyik tagállamból a másikba helyezi át a székhelyét, és viszi magával a támogatásokat. Én azt szeretném, hogyha a munka mi azt szeretnénk, hogyha a munkavállalók javát szolgálnák ezek a támogatások, ezek a pénzek. És azok a szociális intézkedések, amelyekben megállapodtak a vállalatok a szociális partnerekkel, ezek a szociális tervek és, és, és elképzelések betartásra kerüljenek a vállalatok részéről és ezek a nyilvános alapok pedig csak kiegészítésként szolgálnának. Ez a célunk. Azért beszélek erről, mert azok közé tartozom, Stauner asszonyhoz és az elnökhöz hasonlóan, akik mindig az egyéni projektekre is odafigyelnek, és az egyes konkrét esetekre is. És az Európai Bizottság bizony előfordult, hogy olyan projekteket, pályázatokat engedett útjára, amelyek nem is tartoztak ennek a, ennek a támogatási projektnek a, a hatájába. És előfordult olyan is, hogy a munkavállalók jogait nyírbálták meg azzal, hogy útjára indítottak eh, bizonyos eh, pályázatokat. Ugye nem engedhetjük meg, hogy az idősebb munkavállalók azért kapjanak eh, támogatást, hogy ne keressenek már munkahelyet, hanem őnekik is bizony joguk van ahhoz, hogy továbbképzésen vegyenek részt, és hogy újabb munkahelyet találjanak. Minden mellett az ez ellenható projekteket is eh, eh, elfogadták. Ez nem szabad, hogy megtörténjen a jövőben, úgyhogy még egyszer felül kell vizsgálnunk a megfogalmazást. És ez a technikai segítségnyújtással kapcsolatos javaslat, amelyet Juknevicsi asszony vetett fel, ez fontos, Ugye olyan ö, pályázatokra is sor került, amikor gyakorlatilag az állami közigazgatás támogatására fordították a pénzeket, e, ezeket is jóvá hagyták többször is, és ez, ez nem, nem megengedhető. Szerintem nem helyes ez a megközelítés, mely szerint ne nyújtsunk be módosító javaslatokat a bizottság javaslatához, mert itt nagyon fontos kérdés van, kérdésről van szó a munkavállalók eh, jogairól van szó, arról van szó, hogy azt akarjuk, hogy a pénzek elérjenek eh, a kezdeménye, kezdve, kedvezményezettekhez, hogy megóvjuk az eszát is, eh, ezeket a kérdéseket tisztázzuk, és ezen aspektusokon belül szeretném én változtatni a, a rendeletet. És Stauner asszony a módosításaiban ezek közül bizonyos gondolatokat már felvetett és megfogalmazott, ő is szemben kellett, hogy <laughs> nézzen bizonyos olyan projektekkel és pályázatokkal, amelyek nem az általunk elképzelt célokat szolgálták. Köszönöm. Az elnököt sajnos nem halljuk. Dupuy úr, köszönöm, tisztelt kollégáim, tisztelt elnök úr, kicsit szürrealista azért ez a helyzet. Itt most arra kérnek föl minket, hogy újra megvizsgáljuk azon alapra vonatkozó rendeletet, amely nem működött. 3%-os volt csak a fogyasztás az alapból, ugyanakkor a válsághelyzetet ismerjük, és a kollégáinkat is hallottuk, és az lenne érdekes, hogy azt megtudjuk, hogy miért nem működik ez az alap. Vitathatatlan, hogy mennyiségi ö, problémával állunk szemben, nem került kihasználásra az alap, de nem tudjuk, hogy minőségi siker hogyan lehetett volna elérhető, mondjuk 18 milliós ö, felhasználás mellett. Ezen 18 millió euró a két év alatt valóban az érdekelt munkavállalók ö, támogatását szolgálta? és hasznos volt? Elnök úr, tisztelt kollégáim, emlékeztetem önöket arra, amit decemberben a plenárison már elmondtam. Várjuk a rendelkezést, hogy produktív legyen, a munkavállalók e, e, munkahelyi e, visszaillesztése terén is nagyon fontos lenne mindezzel kapcsolatban adatokat kapnunk. Ma elég szürrealista vitát folytatunk arról, hogy most megszavazzuk, vagy nem szavazzuk meg a módosítókat több pénz érdekében, de hát biztosak vagyunk abban, hogyha ilyen irányba lépünk el, a bizottság felé, vagy az előadónk felé hajlik majd a mérlegnyelve, és akkor valóban a megfelelő döntéseket hozzuk-e meg? Én nem vagyok ebben biztos. Ugyanakkor a felelősségünk megvan. Azt kell most eldöntenünk, hogy blokkolni akarjuk az eljárást, vagy e, előre mozdítjuk azt. Én azt gondolom, hogy minnyáján, minnyájunknak az az érdeke, hogy előrelépés történjen. Az első javaslatom a kettőből az lenne, hogy annak érdekében, hogy figyelembe vegyük az általános helyzetet, ne nyújtsunk be módosítókat, e, adjuk meg a bizottságnak azt a lökést, amelyet elvár tőlünk, ahogy két évvel ezelőtt is már francia kollégám elmondta, és az árnyék előadó is, hogy tegyünk így. Való igaz, mert már két éve megmondtuk azt, hogy rossz volt az eredeti javaslat. Ez az első javaslatom. Második javaslatom pedig, második szakaszban, hát ne álljunk ott karbatett kézzel, és várjuk, hogy mi történik majd. Ezzel kapcsolatban két javaslatra utalnék. Pontáni kollégám, az imént már elmondta, én is utalok erre, úgy gondolom, úgy vélem, elnök úr, hogy egy állásfoglalási indítvány mellett kellene letennünk voksunkat, melyben kifejtjük azt, hogy igenis aktív foglalkoztatási politikát szeretnénk megvalósulni, látni. Itt nem milliókról, meg milliárdokról, meg nem 12 hónapról és 24 hónapról van szó. Itt arról van szó, hogy az európai parlament aktív munkaügyi foglalkoztatási politikát akar látni megvalósulni, állásfoglalási indítványban mondhatjuk ezt ki. Most egy második javaslatra térnék át Jean-Louis Cotigny kollégámmal, hogyan lehetne informális trilógus létrehívni a bizottsággal, valamint a tanácssal, annak érdekében, hogy ezen minőségi tematika is figyelembe legyen véve. Most fogadjuk el a bizottság javaslatait első körben, második körben. Az állásfoglalási indítványunkon keresztül, valamint az informális tirológuson kerül, fej, kerül, kerül, keresztül fejtsük ki valódi állásfoglalásunkat. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Ferreira kollega és aztán Stephen Hughes. Kedves kollégák, kedves elnök úr. Ebben a kérdésben, vagy ez, ebben a fázisban két fontos kérdés merül föl. Ugye európai képviselő vagyok, európai polgár vagyok, és állampolgár is. Először is végig kell gondolnunk, és emlékeztetnünk kell arra, hogy alkalmazási területekről van itt szó. Egyetlen területet ismerek, egyetlen esetet ismerek, és ez nagyon hasznos volt. Újra helyreállítottuk a bizalmat az á- a munkavállalók körében, sikeres volt a projekt, jól használták fel pénzt, és az információkat, amelyeket én kaptam, azok, azokat jónak tartottam. Egy cég bezárásáról volt szó, egy gyár bezárásáról volt szó. Stauner asszony nagyon intelligens volt, nagyon ö, rugalmas volt, kollégáink is, Katrin és egy General Motors projektről volt szó, és el, először került sor arra, hogy felhasználtuk a pénzt ebből az alapból. A kérdés a következő. Növeljük-e a pénzeszközöket? És akkor lehet, hogy nem is költjük el az egészet, esetleg csak 50%-ot? Az Európai Bizottság és a tagállamok szolgálatai meg kell, hogy mondják, hogy mit akarnak. Nem az a kérdés, hogy többet költünk-e, hanem az a kérdés, azt kell megnéznünk, hogy hogy bizonyos esetekben 75%-ig kell elköltenünk a pénzt. A javaslat az Európai Bizottságtól érkezik, és hogyha az Európai Bizottság ezt javasolja, akkor lehet, hogy a 75% vállalható, megoldható. Általában kritikus vagyok az Európai Bizottsággal szemben, de itt most jónak tartom ezt a javaslatot. Lehet, hogy az 50% nem lenne jó javaslat. Nagyobb szükség van erre, mint akkoriban, amikor elfogadtuk erről az alapról szóló eh, rendeletet. Eh, a gazdasági helyzet ugyanis romlott. Ebben az összefüggésben én értem az önök eh, megfontolásait is, értem a tagállami likvid pénzeszközökre vonatkozó problémákat is, és tudom, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy a tagállamok helyzete is tovább romlik. Az észak-amerikai pénzügyi világ nem működik, és ennek hatása van a nem igazán fejlett országok munkavállalóira is, de ezt nem engedhető meg. A 75% maradjon így, ahogy az Európai Bizottság javasolja. Ami a határidőket illeti, a határidő meghosszabbítását. Hát ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy egyes tagállamokban esetleg eh, szükség lehet a határidők meghosszabbítására, lehet, hogy 10 hónap nem elég. Más országokban azonban a 10 hónap alatt fel lehet használni az alapokból származó pénzt. És aztán talán fel lehet egy kicsit gyorsítani a folyamatot. Emlékezzünk az első esetekre, amikor az alapot eh, felhasználtuk. Nem kellene a határidőt szűkíteni semmiképpen. Ismerek egy esetet, amelyben, amelyben felhasználták a globalizációs alapból a pénzt, jól használták fel, jó eredménnyel. Vagy egyetértünk azzal, amit Páncéri úr mondott, és ezt az anyagot elfogadjuk, így az aktív foglalkoztatási politika kapcsán. De biztos, hogy ez a folyamat tovább fog menni. Néhány hónap múlva már az eh, Európai Parlament előtt nem ugyanez a szöveg lesz, módosításokra kerül sor. Illetve azt se felejtsük el, hogy a parlament néhány hónapra becsukja kapuit, és nem, nem dolgozik majd nyáron. Összességében elmondhatom, hogy a 75% mellett kitarthatunk, tartsuk meg az Európai Bizottság által javasolt referenciaidőszakot, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen értékelendő, hogy a javaslatok azt célozzák, hogy kevesebb bürokrácia mellett könnyebben, zöggenőmentesebben kerüljön sor a kifizetésekre nem szeretnénk lelassítani az Európai Bizottság munkáját. Igenis, hogy gazdasági problémákkal küzdünk a globális gazdasági válság miatt, és az Egyesült Államok gazdasága is lelassult, a bankrendszerben számos hibára került sor az Európai Unióban is. Ez egy nagyon fontos eszköz, fontos intézkedés a tagállamok és a tagállamok munkavállalói számára, akik esetleg elveszítik a munkahelyüket, és ebben az esetben segítenünk kell nekik. Köszönöm, mondja az elnök. Figueredo asszony, kérem fejezze be a párbeszédet Hughes mert Hughes úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nem szeretnék mindent megismételni, mindenkivel egyetértek, aki azt mondta, hogy ne tartsuk föl, ne blokkoljuk ezt a javaslatot, minél gyorsabban bocsássuk ezt útjára. Emlékezzünk vissza, hogy a koordinátorok ülésén, amikor döntöttünk arról, hogy kikapja meg ezt a jelentést, akkor is azt mondtam, hogy módosítás nélkül kellene ezzel ezt lezárni, ugyanúgy, mint Karin Jöns javaslatát. Mégis elég sok módosító javaslat született a jelentéstevő tollából, egy elég deskriptív jellegű módosító javaslat halmaz, esetleg végig gondolhatná a jelentéstevő azt, hogy visszavonja ezeket, ha nem is az összeset, de nagy részét. Gondoljuk végig, hogy a pénzügyi válságra éppen most kerül sor, benne vagyunk a közepében, és most kell cselekednünk. Pancéri úr és más kollégák ezt a javaslatot, hogy gyorsítsuk föl a folyamatot, esetleg fogadjunk el egy állásfoglalást. Ha sikerül állásfoglalást elfogadni ezen nagyon sűrű plenáris napirend mellett és a választások előestéjén. Köszönöm szépen. Linnasszonyi a szó, és aztán Dezir úré. Köszönöm szépen, nem akarom húzni az időt, egyetértek a kollégákkal, csak ennyit szeretnék elmondani. Stevennel is egyetértek annyiban, hogy a benyújtott módosítások, amelyeket az előadó adott be, különösen a 11, a 25-ös, illetve a 26-os és a 11-es. A hat hónapra való változtatás esetében ezzel egyetértek, illetve a 75-ről az 50%-ra való csökkentés sem túl értelmes. Gazdasági válságot élünk, szeretnénk minél hamarabb és minél több pénzt eljuttatni a rászorultakhoz. A 27-es módosítás ugye a 10-ről 24 hónapra bővíti a bizottság ezt az időszakot. Itt nem értem, hogy ennek mi az oka, mivel indokolják. Szeretnénk minél egyszerűbbé, minél könnyebbé tenni azt, hogy eljussanak az érdekeltekhez ezek az összegek. Hogyha vissza tudunk vonni bizonyos módosításokat, akkor talán lehetséges, hogy nem fogjuk úgy gondolni, hogy további módosításokat kell beadnunk. Minden esetre ezt összességében kell tekinteni, és reméljük, hogy minden frakció hozzá tud járulni egy közös stratégiához. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dezé úr. Merci, monsieur le président. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, mint sokan mások, igen pragmatikusnak kell lennünk, és úgy kell eljárnunk, hogy az Európai Parlament a lehető leghasznosabb hozzájárulást tegye egy olyan helyzetben, ahol számos munkavállalónak nem csak szervezeti átépítésekre kell felkészülnie, amelyek még a válság előtt kerültek el döntésre, de egyáltalán olyan válságos időket élünk, amelyek a gépjármű ágazatot és más ágazatokat is erőteljesen érint érintenek. Számosan elmondták a legtöbben itt a szakbizottságban. Úgy gondolták, hogy a kritériumok túl restriktívek, mégis mégis valahol ki akartuk próbálni azt, a, azt az időszakot, amely már a végrehajtás időszaka, hát valahol sajnos ez sikertelen volt, hiszen nagyon alul kihasznált maga az alap. Az eredeti javaslat a mi szakbizottságunk tollából született, és akkor nem került elfogadásra. Szerettük volna már akkor, és most is, hogy még tovább menjünk, Mandári úrral egyetértek. A jelenlegi helyzetben lehet, hogy a szociális tárgyáról is kellene újra tárgyalást nyitnunk, hiszen itt valahol az alap egy szociális támogatási alap, amely megválaszol a válság következményeire, és így nem csak a globalizáció hatásaira lehet válaszolni, hanem az ipar fellépéseire is, és sürgősen kell ezt megtenni. A kettőt mindenképpen meg lehet különböztetni egymástól, Panzeri úr és Júksz is elmondták. Hálásfoglalást tudnánk a szakbizottság elnökének kezdeményezésére megfogalmazni, amelyet meg lehetne vitatni a későbbi fejleményekről, de most ne vesztegessük az időt, a módosító indítványok tanulmányozásával azonnal fogadjuk el a bizottság felülvizsgálatára történt javaslatot, hiszen jelentősebb támogatást lehet ez tehetővé, hogyha most az Európai Unió és intézményei nem vezetik be ezen masszív támogatási eszközöket, akkor nagy lesz a kísértés arra, hogy a tagállamok saját rendelkezéseiket, támogatási rendelkezéseiket bevezessék most a gépjárműiparban soron, aztán majd jönnek a többiek, és a versenyhelyzet torzulásához vezethet mindez. Úgyhogy most ne finomkodjunk itt, hanem igenis bátorítsuk az uniót. Még akkor is, hogyha szociális, szociális támogatásról van szó, nem ipari támogatásról, igen, és itt úgy kell eljárnunk, hogy az alapok masszívan, rugalmas kritériumok mellett juthasson el a felhasználók felé, még akkor is, hogyha általánosségon a vitát tovább folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még mielőtt átadom a szót a bizottságnak, szólnék néhány szót a saját véleményemről is. Ahogyan Hughes úr is elmondta, a koordinátorok is tárgyalták ezt a témát. Nálunk otthon úgy szoktuk mondani, hogy amíg jól nő a fű, éhen halnak a tehenek. Ez azt jelenti, hogy sokat beszélünk a problémákról, aztán közben súlyos dolgok történnek kint a külvilágban. Olyan helyzetben vagyunk, ahogyan Benela úr is elmondta, hogy nagyon gyorsak a fejlemények, nekünk ezekre ugyanilyen gyorsan kellene reagálnunk. Az európai állampolgárok nem olyan türelmesek, hogy kivárják, hogy mi itt részletes vitákat folytassunk ezekről a témákról. Lehet erről véleményünk, mondhatjuk, hogy nagyvonalúbb megközelítésre van szükség, vagy korlátozóbb megközelítésre. Erről lehet beszélni, vitázni, de egy ilyesfajta vita olyasmi, amit azért össze kell hasonlítani az emberek elvárásaival. Az állampolgárok azt várják, hogy valamiféle reakciót fogalmazzunk meg ilyen kritikus időszakban. Az európai szociális alap kérdését úgy vélem pozitívan oldottuk meg délelőtt. Kifejezhetük volna véleményünket módosításokkal, ezt nem tettük. Éreztük, hogy milyen sürgős ez a kérdés, és gyorsan kell lépnünk. Ugyanez vonatkozik a globalizációs alapra is Az ESF és a globalizációs alapok viszonylag kis összegű alapok, de világos politikai jelzést kell azzal kiadnunk, amit most döntünk. Kritikus jelentőségű ez. Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy közösen kell fellépnünk az állampolgárok bevonásával nemzeti szinten kell, hogy megtörténjenek a dolgok. Vannak eszközeink, mint a globalizációs alap, a szociális alap. Ezek korlátozott hatású eszközök, de hát ezek állnak rendelkezésünkre, és ezek fontosak a kedvezményezettek számára, és fontos üzenetet lehet ezzel küldeni a tagállamoknak. Igen, egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy igen, persze megbeszélhetjük a részleteket, de végső soron van-e arra időnk, hogy húzzuk az időt ebben a kérdésben. Szalad az idő, már most túl, túl késő, a válság már beütött, sokan vannak, akik már most munkanélküliek, hogyha túl sokáig engedjük elszaladni az időt, akkor jönnek majd ide tüntetni az emberek, azt fogják mondani, hogy nem reagáltunk erre a helyzetre, nem tudtuk megtenni a megfelelő intézkedéseket, csak módosítottunk a határidőkön, stb. stb. és nem jött ki belőle igazából semmi. Kérdés, hogy határozatot kell lehoznunk, lehet, hogy igen, de én mást mondanék. Ma délelőtt azt mondtuk, és azt hiszem mindenki emellett volt a foglalkoztatási iránymutatásokkal kapcsolatosan, hangsúlyoztuk a gazdasági válság súlyosságát, és azt mondtuk, hogy a bizottságnak készen kell állnia arra, hogy kivételes intézkedéseket tegyen, például a globalizációs alaphoz való hozzáférés kiszélesítését. És támogatnia kell az alapnak a munkavállalókat, hogy enyhítse ezeket a helyzeteket, ideértve azoknak a helyzetét, akik ideiglenes munkavállalásban voltak és elvesztették a munkahelyüket, stb. stb. Ezt elfogadtuk az iránymutatásokban ma délelőtt. Ebben tehát kifejtettük véleményünket, a bizottságra tekintek, tehát a bizottságtól várjuk, hogy intézkedjen ebben az értelemben. Nem mondhatjuk délelőtt ezt, délután azt, legyünk következetesek legalábbis szerintem. Véleményem szerint a bizottság megfelel a délelőtt megfogalmazott elvárásoknak. Én meg is adom a bizottságnak a szót, hogy fejtsék ki erről a véleményüket. A bizottság javaslata az EGF rendelet módosítására nagyon fontos része a gazdasági felendülési tervnek, amelyet tavaly bemutattak, és több olyan intézkedést tartalmaz, amelyek pontosak, időben behatároltak és bizonyos problémákra célzottak. Ez a javaslat teljes mértékben megfelel ennek az elvárásnak, ennek a megközelítésnek, és éppen ezért a bizottság azt a kívánságát fejezte ki, hogy ezeket a módosításokat minél hamarabb fogadjuk el, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni az EGF alkalmazását a válságban. Több választási lehetőséget hagytunk, hogy mit módosítsunk, és mit használjunk ki más lehetőségek figyelembevételére, és egy időben körül határolt, célzott javaslattal álltunk elő a tagállamokkal való egyeztetést követ, követően megkérdeztük a tagállamokat, illetve a szociális partnereket, hol látnak nevészségeket, hol látnak akadályokat, korlátozásokat az alap felhasználásában, meghallgattuk őket, és az ő reakcióikra építve ezeket beépítettük, vagyis amit a tagállamoktól és a szociális partnerektől hallottunk. Arról is gondoskodtunk, hogy az alap feleljen meg az eredeti elképzelésnek, amelyen létrehozták, vagyis hogy támogassa azokat a munkavállalókat, akik a globalizáció miatt veszítették el munkahelyüket ebben a körben maradtunk, vagyis, hogy az ilyen munkavállalóknak adjunk anyagi segítséget, és most arra több olyan javaslatot elfogadtunk, amely ezt egyszerűvé teszi, és az eljárást is leegyszerűsíti. Ezekkel az észrevételekkel szeretném az önök megfontolására bocsátani ezt a javaslatot. Köszönöm. Stauner asszony zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Nagyon érdekesnek tartom ezeket. Csak néhányra szeretnék kitérni. Figyeljétek, asszony sajnos most nincs itt. Hadd mondjam el neki, hadd tegyen világossá, talán a bizottság is megerősíthet ebben, hogy, a, hogy az alap restriktív alkalmazása eddig nem történt meg, kedves kollégák. Söter asszony is mindig ott volt, ő is tudja, minden egyes pályázatot és kérvényt megvizsgáltunk. Világosan hadd mondjam el, hogy Számos alkalommal a kétségeimet sikerült megszüntetni. A 18 millió, tehát az, hogy ilyen alacsony összeget tudtak csak lehívni az alapból, ez nem abból adódik, hogy hogy nagyon restriktívek lennénk, és nem e, hagytuk volna jóvá a projekteket. Arról van szó, hogy új eszközről van szó, e, ez egy új alap, és sokáig to- tovább tart, míg ez, ez beindul. Vannak olyan dolgok is, amelyek például nagyon messze vannak az eredeti célkitűzéstől, akár családtámogatási eszközöket is magukba foglalnak. Ezen eszközökkel, ezen eszköz ezzel kapcsolatban nem szabad megengedni azt, hogy a tagállamok saját felelőssége alól felments, tagállamokat felmentsük a saját felelősségük alól, ők felelősek a család segítésért és a család támogatásért és egyéb ilyen kérdésekért. Páncéri kollégával teljesen egyetértek, az globalizációs alap egyedül nem fogja megoldani a globalizációs problémát, ez csak csepp a tengerben, és nem szabad túl nagy elvárásokkal szembenézni, vagy elvárásokat kapcsolni ehhez. Olyan politikára van szükség, amely amely egyáltalán megelőzi az elbocsátásokat, de ettől még messze vagyunk, messze vagyunk itt a tagállamokban is, és a parlamentben is, mert a az Európai Unió szociális dimenzióját nem tartjuk olyan nagyra, nem vesszük figyelembe milyen terül, minden területen. Ezt az Európai Bizottságnak is mondom. Az ő javaslataik mindig túlságosan a gazdaságra, a vállalatokra koncentrálnak, és nem annyira a munkavállalók szükségleteire. A következő megjegyzés az arra vonatkozott, hogy a 24 hónapot 10 hónapra csökkentsük. Az a meggyőződésem, hogy ezzel a globalizációs alappal, és hogyha jól értettem, soha nem is volt ez, ez, ez a, ez a e, szándékunk, nem akarunk tartós eszközt ezzel létrehozni. Rövid távon alkalmazható, gyorsan, rugalmasan alkalmazható eszközről van szó. Nem a tartós munkanélküliséget akarjuk támogatni ezzel a globalizációs alappal. Nálunk 28 hónapig, valaki, hogyha 24, 24 hónapig munkanélküli, az, hosszú, az tartós munkanélküli, őket az eszából támogatják. Ebben az összefüggésben bizony felmerül az eszával való összeférhetőség. Ezt már hangsúlyoztam, nem akartam, hogy ez a két eszköz összemosodjon, és a végén már senki ne tudja, hogy gyakorlatilag melyik eszközről van szó, és kettős támogatásban részesítsünk bizonyos projekteket. Thomas Mann, hogyan definiáljuk a globalizációt? Hát főleg ez, ez az elsődleges probléma, korábban is ez volt. Globalizáción bármit ér, érthetünk gyakorlatilag valószínűleg mindenki mást ért ezen. Lehet, hogy most kivetítik a definíciót a falra? Nos, ez az egyik kulcsfontosságú probléma, és önöktől is megoldásokat, javaslatokat várok erre. Schröter asszony azt mondta, hogy az Európai Unión belüli delokalizáció, delokalizációról is szó van, és gyakorlatilag ugyanarra a, ugyanahoz a pénzhez férünk hozzá. A globalizációs alap nem olyan alap, mely szerint más területek megmaradt pénzeit használjuk föl, hanem az egyik szociális zsebünkből a másik szociális zsebünkbe tesszük át a pénzt, és ez, ez probléma. Ami az engedélyezett vagy jóváhagyott egyes esetekre vonatkozik, hát ezek eléggé nagyvonalúak voltak. Az elnökünk is elég szigorú volt, e, nem, sikerül, nem sikerült meggyőzni e, javítási javaslatokról. Nem akarom pék e, rejteni a véleményemet. Biztos, hogy egyes esetekben jól döntöttünk, de minden esetben jól kell dönteni. Nem azt várják a polgárok tőlünk, hogy jóságos politikusként járjuk az országot és osztogassuk a pénzt, de hát azért mégiscsak azt várják, hogy értelmesen használjuk ezt fel. Meg vagyok győződve róla, hogy még elég sok mindent lehet tenni, és a globalizációs alappal még csak az út elején vagyunk. Köszönöm. Köszönöm Köszönöm, Stauner asszony. Ami magukat a határidőket illeti, vagyis a módosítások benyújtására vonatkozó határidőket a rendelettel kapcsolatban, február 13-a a határidő, ezzel le is zárhatjuk ennek a témának a tárgyalását. A következő napi rendi pontunk Madeira asszony a vélemény megfogalmazója, és a terhes munkavállalók biztonsága, egészsége, illetve a közelmúltban szült, illetve szoptató anyáknak a kérdéseiről vonatko- vonatkozik ez a vélemény. Megadom a szót. Arra kérném önöket, hogy egy kicsit csendesebben jöjjenek, menjenek, hiszen folytatjuk a munkát. Madeira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a vitához, részt vett a vitában, ehm, a szakbizottságban is. Ez egy irányelv módosítás, amelyre sor kerül, és számos újítást vezetünk be ezzel. Próbáljuk lehetővé tenni, hogy az egyenlőség elve megvalósuljon a nők és a férfiak között, ahogy ezt a szerződés a 113-as cikkében is kifejezésre juttatja. Az egyenlőség elve a munkaerőpiacon is meg kell, hogy valósuljon. Ehhez azonban még többet kell tennünk. Ez a jelentésem célja is. Elnök, arra kérem, arra kérek mindenkit, hogy csendesedjen el, és figyeljük a jelentéstevőre. Jelentéstevő. Nos, most megpróbáljuk megvalósítani a lehetőségek valódi egyenlőségét az esélyek valódi egyenlőségét. A nőknek dönteniük kell, hogy mit akarnak csinálni az életben. Várandósnak lenni és gyermeket szülni a női létnek a része, tehát a nők számára lehetővé kell tenni azt, hogy minden mellett családtagként, illetve munkavállalóként is teljes körben a jogaikat élvezhessék, és teljes értékű életet élhessenek. Sok nő azt választja, hogy vagy a családjára, vagy a karrierjére koncentrál, és nagyon nehéz összeegyeztetni mind a kettőt. Tehát a munka és a család közötti választás hát itt egy stressz helyzetet jelent. Ezt a két lehetőséget próbáljuk összeegyeztetni. Nyilván a nőknek joguk van ahhoz, hogy anyák legyenek, mindemellett joguk van ahhoz is, hogy ezzel egy időben dolgozzanak. Meg kell próbálni mind a kettőt lehetővé tenni. Tehát attól, hogy egy nő gyermeket szül, ne kelljen elhagynia a munkaerőpiacot, és önállóan dönthessen arról, hogy akarnak, akar egy gyereket, vagy nem, anélkül, hogy amiatt kelljen aggódnia, hogy a munkahelye megmarad-e. Emellett az egészség kérdését se felejtsük el, a nőknek az egészségét is óvni kell ez alatt az időszak alatt, mind mentális, mind fizikai egészségre gondolok. Tehát az anyaság, a gyermekvállalás, a család, a munka, a mentális és a testi egészség fenntartása. Természetesen a nők stressz helyzetbe kerülnek, mikor mindezt meg akarják valósítani. Ez a kontextusa az irányelvnek. És most pedig hadd mondjam el, hogy bizony problémák merülnek fel, amikor az élet különböző területeit próbáljuk összeegyeztetni. És ezek az irányelvben is megmutatkoznak. Ez az irányelv az anyasági szabadság, illetve az önfoglalkozók, önfoglalkoztatókra vonatkozó irányelvvel egységben kell, hogy megvizsgálásra kerüljön. Emellett bátorítanunk kell azt is, hogy a szülők közötti felelősség megosztás kiegyensúlyozottabb legyen. Mind a két szülő szabadon dönthessen, akkor, amikor gyermeket vállal, hogy otthon marad, vagy dolgozik. Számos feltétel azonban megtehezít, megnehezíti a döntéshozást. Természetesen támogatjuk azt, hogy a, szül, hogy a 14 18 hétre növekedjen a szabadság, az anyasági szabadság, illetve a szülési szabadság, ideértve egy 6 hetes időszakot, amelyet kötelezően a szülés után kell igénybe venni. És ennek az itt kifejtettem a jelentésemben. Emellett szeretném hangsúlyozni azt is, hogy milyen felelősséget viselnek a nők, akik um, gyermeket vállalnak. Ugye beszélünk az, az, az előregedésről, a népesség, népesség, népesség csökkentéséről, csökkenéséről, eh, tehát az anyaság nagyon fontos eh, elem itt most, és három probléma van itt, az előregedés, a születési szám csökkenése és a népesség csökkenése. Persze ez nem jelenti azt, hogy a nőket arra kell kötelezni, hogy gyereket szüljenek, és többi jogukkal ne élhessenek, megakadályozni azt, hogy a többi jogukkal éljenek, de lehetővé kell tenni számukra, hogy minden jogukkal egyszerre élhessenek. Tehát miközben gyermeket vállalnak, megtarthassák a munkahelyüket. Emellett a javaslat azt is megfogalmazza, hogy nem szabad megengedni, hogy a, szül, hogy a terhesség és a gyermekszülés után vagy közben ne veszíthessék el, a, tehát elveszítsék a munkájukat a nők, meg kell ezt akadályozni, meg kell tiltani, és ezt az időszakot, ezt a védelmi időszakot ki kell bővíteni. A nőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez, hogy gyermekük van, és mindemellett dolgozni is szeretnének. Tehát szeretnénk megvalósítani azt, hogy a családi élet és a munka összeegyeztethető legyen a nők életében. Különböző szervezetekre és cégekre utalunk, és kérjük őket, hogy adjanak lehetőséget a nőknek arra, hogy terhességük alatt továbbképzésen vehessenek részt, vagy akár szülés után, hogyha erre szükség van ahhoz, hogy megtartsák a munkahelyüket. A hat hetet mindenképpen biztosítani kell szoptatáshoz szülés után. Emellett hadd mondjam el, hogy a szülés után hat hónapot biztosítani kell a nőknek ahhoz, hogy hozzáigazodjanak, hoz, alkalmazkodjanak az új helyzethez, és még emellett plusz 6 hónap védelmi időt határoznánk meg, tehát 12 hónapig a szülés után ne lehessen elbocsátani a nőket. És így alkalmazkodni tudnak az új helyzethez. Ha egy munkavállaló nő terhes, akkor az is nagyon fontos, hogy garantáljuk, hogy védelmet élvezzenek ezek a nők. Például a munkavállalás körülményeit, illetően tehát éjszaka ne kelljen dolgozniuk, illetve ne legyenek kitéve veszélyes anyagoknak és sugárzásnak amelyek különösen veszélyesek az embrióra nézve. Ezeket a kérdéseket mind figyelembe kell venni, és nem szabad elfelejteni, különösen ezeket a megfogalmazásokat, amelyek a várandós nőkre vonatkoznak, és a várandós nők ne legyenek kitéve a terhesség alatt különböző kockázatoknak, munkai kockázatoknak. A munkaerőpiacot, illetve a munkahelyet tekintve, hadd mondjuk el azt is, hogy az anyának szülés után alkalmazkodnia kell az új helyzethez, a változásokhoz, amelyek esetleg az alatt történtek a munkahelyen, amíg ő várandós volt és szült. Nagyon sok minden történhet, sok változásra kerülhet ugye sor. Ez alatt az idő alatt 18 hét eh, konkrétan nagyon hosszú idő, ez alatt az idő alatt nagyon sok minden történhet, a munkahelyen eh, ebből kimaradnak a nők, és biztosítani kell számukra, hogy eh, a szülés után is ugyanolyan perspektívákkal és lehetőségekkel rendelkezzenek, mint azelőtt. Hadd mondjam el azt is, hogy a bizottság megpróbálja elérni azt, hogy a nők jövedelme megfelelő szinten maradjon a szülési szabadság alatt, és ezzel teljesen egyetértek ezzel a javaslattal. A nők jövedelmét a szülési szabadság alatt garantálni kell. Emellett nem szabad, hogy a szülési szabadságon lévő nő nyugdíj jogai veszélybe kerüljenek. Tehát ennek is bele kell számítani, a, ennek az időszaknak is bele kell számítani a nyugdíj kiszámításába, és mint ahogy mondtam, a jövedelem szintjét fenn kell tartani. Hiszen, hogyha ez az időszak nem számít bele a nyugdíjba, akkor annak nagy hatása lehet a végén a nyugdíj kiszámítására. nehéz lesz gyakorlatilag biztosítani a felelősség megosztását a szülők között. Gyakorlatilag ez nehéz lesz, mindemellett az Európai Bizottság megpróbálja megpróbál megfelelni ennek a feladatnak, és megpróbál utalni a munkaadóknak a felelősségére és az fiatal szülőkkel szemben. Az Európai Bizottság próbálja biztosítani azt, hogy mind a két szülő, mind a két szülőt figyelembe vegye a munkaadó, és emlékeztet a meglévő európai jogszabályokra ezen a területen. Lehetővé kell tehát tenni azt, hogy a családi életet és a munkavállalást összeegyeztessük. Ez az irányelv nem vonatkozik az, önvállalk, az önfoglalkoztatókra, de azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne elismerni az önfoglalkoztatók jogait is. Ezért én egy új cikket javaslok, mely szerint minden tagállamnak meg kell, ten, meg kell hoznia a szükséges jogszabályokat, és biztosítania kell azt, hogy a, az önfoglalkoztatók érdekeit figyelembe veszik ebben az összefüggésben. a szülők szükségleteit tekintve, de természetesen az egyes tagállamoktól függ, hogy hogyan döntenek, rajtuk múlik ez, de én pozitívan állnék ehhez hozzá. Végezetül, hadd mondjam el, hogy van egy ILO ajánlás 2002-ből, amely arra utal, hogy biztosítani kell, hogy az első hat hónapban a e, gyermekeket szoptatással táplálják, és az ILO ezt e, javasolja, és ezt tartja fontosnak. Nos, ez a javaslat tehát megfogalmazódott, hogyha az anya szoptat, akkor még hat hetet kapjon ahhoz, hogy szoptathasson, tehát a szülési szabadság 24 hétre, 24 hétre mm, bővül neki, ez nagyon fontos az egészség biztosítása szempontjából is. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Ebben az összefüggésben van itt egy dolog, amelyet már említettem kezdetben is, Az anyaság védelméről beszélünk, a szülési szabadságról beszélünk, az összes irányelvet egységében kell szemlélni, de azt is el kell érnünk, hogy hogy a minimális célokat tartsák be. A család védelme érdekében is, ahogy ez a barcelonai folyamatban e, megfogalmazásra került. Természetesen a tagállamok részéről is vannak e, bizonyos kötelezettségek és felelősséget kell vállalniuk a, a tagállamoknak, de ahhoz, hogy az irányelv a céljait elérje, el kell érnünk azt is, hogy a tagállamok a kötelezettségeiknek megfelelnek. Köszönöm. Tack så mycket. Då har jag tre Köszönöm szépen. Hárman szerepelnek a felszólalók listáján. Stauner asszony és Lin asszony. Ähm, Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Ön elmondta, hogy az anyaság elválaszthatatlan a női léttől, hát ez igaz, ez jó is, de sajnos tudjuk, hogy pont az Európai Unióban általánosságban nem jellemző az, hogy minden nő gyermeket vállal, és ezért szerintem meg kell próbálni hát erre ösztönözni a nőket, és azt az időszakot, amely a munkájukból kiesik azért, mert gyermeket vállalnak, ez ne váljon hátrányukra semmiképpen. Én az anyassági védelem emelésével egyetértek, tehát 14 hétről 18 hétre emeljük ezt, a szülési szabadságot, és egyes tagállamok ezen is túlmennek, akár 3-4 évet is garantálnak, tehát védelmi időszakot. Nem mindenképpen az egyenlő bánásmód elve alapján, nem csak a nők vehetik igénybe, nem csak arról van szó, hogy a nők is és a férfiak is igénybe vehetik a, ezt a szabadságot, a gyermeknevelési szabadságot, de az Európai Bizottság azzal is foglalkozik, hogy nem csak olyan modellek vannak, mely szerint munkavállaló szülők minél hamarabb szeretnének újra munkába állni a gyermek születése után, hanem vannak olyan szülők is, akik a gyermeküket egyedül nevelik egy vagy két évig tehát kompatibilisnek kell lenni itt az egyes javaslatoknak. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a szülés után 6 hetet kötelezően biztosítani kell. Kérdezem én, hogy a kiszámolt szülési idő pont előtt egy bizonyos időszakot is nem kellene -e kötelezővé tenni, hogy kötelezően néhány hétig szabadságra mehessen a várandós nő. Hogyha a kevésbé biztosított munkahelyeket megnézem, akkor ott előfordul, hogy a munkaadók nyomás alá helyezik a várandós nőket, hogy egészen a szülés időpontjáig dolgozzanak. Ami a felmondási kérdéseket illeti, tehát, hogyha a ö, védelem, a munkahely védelme lejár a szülési szabadság lejárásával, akkor akár megszabadulhat tőle idézőjelben a munkaadó, a munkavállalótól, tehát előfordulhat, hogy az új helyzetben a fiatal anya nem tud például pontosan beérni a munkahelyére, mert problémák merülnek fel a gyermekével, stb. stb. És bizony találhat a munkaadó olyan hibákat, amelyekre hivatkozva elbocsáthatja az anyát. Tehát a védelmi időszakot ki kellene terjeszteni a szülési szabadság utára is. Aztán van itt egy módosító javaslat a nyugdíjak beszámításával kapcsolatban, vagy a szülési szabadságnak a nyugdíjba való beszámításával kapcsolatban, hát ez szerintem nagyon gyengén van megfogalmazva, nagyon megengedő. Azt írják, hogy a szülési szabadság igénybe vétele nem lehet negatív hatással a nyugdíj kiszámítására. Hát fogalmazunk pozitívan. Persze, hogy nem, szám, nem hathat ki negatívan a nyugdíjak kiszámítására. Teljes mértékben a nyugdíj kiszámítási időszakba be kell vonni a szülési szabadságot is. Hogyha ezt komolyan vesszük, komolyan vesszük, hogy a dolgozó nők gyermeket akarnak vállalni, akkor ilyen típusú módosításokat nem is érdemes benyújtani. Köszönöm szépen, Lén asszony következik, és aztán Sőter asszony. Yes, thank you. Köszönöm szépen és köszönöm a reakciókat is. Nagyon figyelmesen hallgattam, és nagyon meglepett, hogy meg kellene mondanunk a nőknek, vagy akárki másnak, hogy kötelező nekik 6 hétig otthon maradni szülés után, vagy akár szülés előtt. Én azt akarom hangsúlyozni, hogy ez teljesen az érintetre tartozik, nem az Európai Unió feladata, vagy bárki másé, hogy utasítsa a nőket ennek a szabadságnak a kihasználására, hogyha a nők vissza akarnak menni dolgozni, ez az ő dolguk, ő választásuk, hogyha akár a, az utolsó pillanatig dolgozni akarnak, ehhez is joguk van, nem diktálhatunk nekik feltételeket, legalábbis nem ilyen mértékig. Ez a kötelezettség olyasmi, amit egy, amitől egy kicsit leesett az állam. Az elnök megközelítését támogatom, amikor a megosztott gyermekgondozásról beszélünk. Tudom, hogy ez sok véleményt kivált. A két irányelvet össze kell hoznunk, egyes közelítenünk kell. Több szülő eldönti maga között, hogy ki az elsődleges gondozó. Sokszor az apa úgy dönt, hogy ő kíván a gyerekkel otthon maradni, illetve foglalkozni vele, máskor az anya. Úgy érzem, hogy a megosztott felelősség nagyon fontos kérdés az apáknak is épp olyan joguk van kötődni gyermekükhöz, mint anyá, az anyáknak. Az elbocsátástól való védelem, az érveket értem, amelyek e mögött húzódnak, de ez nehézséget okoz valószínűleg, mert hogyha ezt tovább kiterjesztjük, akkor sokkal több munkahogyi bírósági eset lesz, amikor olyasmi miatt bocsátanak el valakit, ami nem kapcsolódik a terhességéhez, hanem a, inkább a képességeihez vagy alkalmasságához. Aztán az önfoglalkoztatók kérdése. Jó elképzelés, hogy ide figyelembe vegyük őket, de hogy ez hogyan működik, és ki fog ezért fizetni, azt nem tudom. Úgyhogy ezt egy kicsit jobban ki kellene dolgozni. Az Egyesült Királyságban van anyasági segély és anyasági ellátás, az segély az a, nemze, a társadalombiztosítási befizetésektől függ. Egy önfoglalkoztató, aki azért kap ellátást, mert fizetett társadalombiztosítást, akkor többet kell befizetnie, hogy ez megfeleljen a foglalkoztatottak befizetéseinek. Ez persze függ minden tagállam ellátási hagyományaitól. Most akkor azt mondja, hogy az önfoglalkoztatók esetében az adófizetőknek kell megfizetniük a különbözetet? Hiszen abban a problémával találkozunk, hogy az önfoglalkoztató azt mondja, hogy én az adóimban miért fizessem ezt meg, az önfoglalkoztatók dönthetnek, hogy mikor dolgoznak, mikor nem, és ennek megfelelően rugalmasan választhatnak egy szabadságidőszakot akár a gyermekszülésre is. Úgyhogy nagyon sok problémát fog ez okozni, ha nem tudjuk kidolgozni, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, nem ellenzem, hogy vonatkozzon mindez az önfoglalkoztatókra is, de nem látom, hogy milyen mechanizmus tudná ezt elősegíteni. Ha el tudja magyarázni, hogy a tagállamok hogyan tudnak módosítani jogszabályaikon, hogy mindennek megfeleljen, akkor megvizsgálhatjuk ezt a megoldást, de szerintem sok problémát vet fel ez a megoldás. A hat, hónapról, hat hétről beszéltem, nem kötelező alapon, az, hogy a terhességük alatt kivehessenek szabadságot, szerintem ez problémát fog okozni a munkáltatók szempontjából, hogyha bármikor kivehetik terhességük során ezt a szabadságot, ez szerintem több vállalkozásnál nehézséget fog okozni. Sok mindennel egyetértek, de úgy érzem, hogy a mechanizmusokat még pontosabban ki kell dolgozni, és hogy hogyan lesz mindez elérhető. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy nincsen olyan hatással mindez, hogy a vállalkozások aztán azt mondják, ahogyan korábban is már ez előfordult, hogy jó, akkor bizonyos nőket nem, vállal, nem foglalkoztatunk. Tudom, hogy ez diszkriminációs jogszabályokra tartozik, de jó volna, hogyha legalább egyenlő feltételekkel kezelnénk az apai és az anyai ellátásokat, hiszen itt már az életkor kérdése is be jön a képbe, tehát vegyük figyelembe az anyai jogokkal egyenrangú módon az apák jogait, és röter asszony. Fusoltam. Aztán Plum asszony. Ja, vielen Köszönöm szépen. Általánosságban Madera asszony módosító javaslataival kapcsolatban és megfogalmazásaival kapcsolatban nagyon sok mindennel egyetértek. Az egyetlen dolog, ami számomra problematikus, a szülési szabadság, illetve aztán későbben gyermeknevelési szabadság összemosódása. Itt most a, ez, a szülési szabadság ugye az, azon nőkre is vonatkozik, főleg azokra vonatkozik, akik egyedül nevelik a gyermeküket, és az egészségüket biztosítani kell a munkahelyen. Aztán felmerül a gyermeknevelési szabadság, amely külön szabályozásra ö, került egy másik irányelvben. Ezzel kapcsolatban nyitott vagyok, de Ugye a tagállamokban a gyermeknevelési szabadság kérdése jól szabályozott, de vannak, de azok a nők, akik egyedül nevelik a gyermeküket, akarják, vagy így alakult az életük, azok rosszabb helyzetben vannak. Ezért fontos az Európai Bizottság részéről ez a javaslat, hiszen pont ezeket a nőket védi. A munkahelyi egészség védelem biztosításával mert ezeknek a nőknek azonnal vissza kell térniük a munkahelyükre, és ezért is nagyon fontos, hogy a 6 hónapról 12 hónapra bővítsük a védelmi időszakot. Nem tartom helyesnek, hogy ezeket a dolgokat összemossuk, mert nem minden nőre vonatkozik az mindegyik megközelítés. Ami azonban minden nőre vonatkozik, az az, hogy az egészségüket védeni kell a munkahelyen, és felmerül az a kérdés, hogy mikor és hogyan veszik igénybe ezt a szabadságot, ezt neki kell eldönteniük, mert nagyon különböző élethelyzetek vannak, különböző ö, módon reagálnak a nők a terhességre, és az Európai Bizottság javaslatában mindezt a nőkre bízta, és ezt jónak tartom, ezt a megközelítést. Helyesnek tartom a továbbképzési javaslatot, hiszen ezt az időszakot ki lehet használni. Fennáll a veszélye, hogy akkor, amikor a nők az időt nem a munkahelyen tartják, akkor töltik, akkor kiesnek a gyakorlatból. Aztán úgy gondolom, hogy a tízes módosítójavaslat egy kicsit enyhíti az irányelvet, én inkább az eredeti, szigorúbb megfogalmazást tartanám helyesnek, lehet, hogy a fordítással van probléma. Szerintem nem szabad itt ezt a szabályozást enyhíteni és gyengíteni. Ezek lennének a megjegyzéseim. Köszönöm szépen, Plam asszony és Tomaszewska asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak Madeira asszonynak a jelentéseért. Teljesen egyetértek az abban foglaltakkal, támogatok minden jelenlegi irányelvhez képest javító javaslatot. Támogatom azt a gondolatot is, hogy az anyasági szabadság időtartamát 24 hétre növeljük, ennek két oka van először is. Itt a gyermek ről való gondoskodásról, a gyermek fejlődéséhez való hozzájárulásról van szó, hogyha négy héttel növeljük ezt az időtartamot a jelenlegi időszakhoz képest, amelyet egyébként a gyakorlatba is bevezettek már a tagállamok, az előrelépés lenne, de nem túl nagy előrelépés, mert két éves időtartamra van még szükség ahhoz, hogy majd az irányelv elfogadása után mindez gyakorlatilag is megvalósulja. A második gondolatom pedig az elbocsátásra vonatkozik. A bizottság javaslatában utalás történik arra, hogy a munkaadó írásban támogatható indokok alapján tud csak mm, elbocsátani. Ezen indokokat még tisztázni kell, példával hadd éljek Romániából. A munkaügyi ellenőrök és a diszkrimináció ellenes nemzeti tanács elé számos olyan esetet tártak, amelyekben a munkadók indokolt módon felmondták a munkaszerződését a terhes nőknek, vagy az éppen megszült nőknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tisztázni kellene még azt, hogy mit is értünk a jól megindokolt, megalapozott okok vagy érvek alatt. Egyébként a módosítókat teljes mértékben támogatni tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tomaszewska asszony. Köszönöm szépen. Két kérdésről szeretnék szólni. Először is. Lin asszony a mechanizmusokról kérdezett, vagyis hogy hogyan fizetnék meg a, az érintett nők a nyugdíj hozzájárulásukat. Ez nagyon fontos kérdés. El kell gondolnunk, gondolkodnunk ezeken a mechanizmusokon, és azon, hogy hogyan tudjuk ezeket megszervezni. Van itt egyfajta társadalmi igazságtalanság. A nők, akik gyereket szülnek, különösen azok, akik több gyermeket szülnek, nem érvényesülhetnek olyan mértékben a szakmájukban, és anyagilag is nehezebb helyzetbe kerülnek, persze attól függően, hogy, hol élnek, és ráadásul még a későbbiekben is kevesebb nyugdíjat kapnak. Tehát szolidaritási szempontból azért indokolt volna, hogy hogy megfontoljuk, hogy az igazságtalanság, hogy ők gyakorlatilag megfizetik az árát azoknak a nyugdíjának, akik végül is nem szülnek gyereket, és nem járulnak hozzá a társadalom bővüléséhez. A gyermeknevelés kérdése olyan esetben tudjuk, hogy a szoptatott gyermekek jobban fejlődnek, egészségesebbek, és így ez is hozzájárul a társadalom egészséges fejlődéséhez. Mindezeket figyelembe kell venni, támogatom a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Sott asszony, tessék. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, amely igen jelentős javaslatokat tartalmaz, részletekbe menően számos alkalommal, természetesen ma nem fejthetem ki a véleményem minden egyes módosítóval kapcsolatban. Viszont néhány megjegyzéssel hadd éljek, amelyeket fontosnak tartok. A javaslatunkban a bizottság javaslatában két jogalap szerepel a 137-es és a 141-es cikkek. Miért jártunk el így? Azért, mert az egészségről és a biztonságról van szó az anyák részéről e javaslatban, másrészt pedig az összeférhetőség aspektusa is felmerül az élet, a szakmai és magánélet közötti e, egyensúly megteremtéséről van szó. Mi ezt a két aspektust kívántuk egyszerre kezelni, szerettük volna jelezni, hogy egyrészt az anyák egészségéről és biztonságáról van szó, ez így van, de ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni a mm, szakmai és magánélet összeegyeztetését sem. A nőjogi szakbizottságban az apák kérdése került felvetésre, nem zárjuk ki az apákat sem, de én visszatérnék erre a kérdéskörre. Az apákat nem zárjuk ki a, a kérdésből, mert úgy gondoljuk, hogy a jogalap sem teszi ezt lehetővé. A jogalap ezt nem teszi lehetővé, tehát itt most egy irányelv módosításáról van szó, mely 92-ben született, az egészséges biztonság arra vonatkozó irányelvről van szó, és itt most mi nem vezethetünk be apai jogokat. Persze támogatjuk az apai jogokat, és a szociális partnerek a tárgyalásaik során, amikor a szülői szabadságról tárgyalnak, majd az ilyen jogokat is bekívánják vezetni. Ha nem így lenne ez, akkor majd megvizsgáljuk, hogy a bizottságnak mi lesz a véleménye, de az biztos és világos, hogy nagyon pozitívan áll hozzá az Európai Bizottság az apák jogaihoz, tehát hogy az apáknak is jogok legyen szülői szabadságot kivenni, és hogy megkapják ezt a jogot. Ugyanakkor, mivel a jogalapunk az, ami, ezért nem tudtuk beilleszteni ebbe az instrumentumba az apákat Ugyanez a helyzet más utalások esetében is, tehát hogy a szülőkre való utalás hogyan valósulhat meg. Mi azt preferáltuk, hogy külön választjuk a dolgokat. Az önfoglalkoztatók jogosultságai, amelyeket nem illesztettük be a joganyagban, mert most dolgozunk egy irányelv módosításán éppen, amelyben majd a, ezt az aspektust is figyelembe vesszük. Egy időben került egyébként a két ö, javaslat kidolgozásra. Egy 92-es 268-as instrumentumról van szó, amely külön irányelv lesz majd, és a célok függetlenek. Tehát az önfoglalkoztatókra külön joganyag vonatkozik, és az önfoglalkoztatóknak nem kell majd kötelezően szülői szabadságot kivennie, mindig ö, személy alapon születik meg ez a döntés, és a javaslat is pontosítja azt, hogy a joggal lehet élni, de nem kötelező jelleggel, de mi megértjük a felvetett problémát. Ugyanakkor majd ezt az aspektus egy külön irányelvben tárgyaljuk meg. Ami a többi felvetést illeti, én is hadd emeljem ki mindazt, amire már önök is utaltak. Ami fontos itt most, az az, hogy a gyermekeit egyedül nevelő nőket is, nők helyzetét is vizsgáljuk meg, akik nem tudnak anyassági szabadsághoz jutni. Az Európai Unió szintjén a joganyag nem ad jogosultságot, nem biztosít jogosultságot anyasági ellátásokra minden esetben, úgyhogy fontos, hogy az anyasági szabadságot minél hosszabb időn keresztül kivehesse az anya megfelelő jó körülmények között, hogy a gyermek idősebb legyen, minél idősebb legyen, amikor az anyának vissza kell térnie a munkába. Reméljük, hogy ez megvalósítható. A módosítás nem alapvető és egetföldet rengető, de mégiscsak előrelépést jelent. Mi irányelvekről szólunk most, ahol minimális követelményeket fogalmazunk nem, meg, és nem maximális követelményeket. A 18 hónap számunkra megvalósíthatónak tűnik, és itt is a minimalista jelleget szeretném kiemelni amikor mi megfogalmaztuk mindezt, akkor az egyes tagállami gyakorlatokból is lettük magunkat, és vannak tehát tagállamok, valamint az, az ILO iránymutatására is építettünk. Úgyhogy megfelelő, elfogadható alapot próbáltunk megtalálni. Ennyit szerettem volna lényeges megjegyzésekként tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Madeira asszony. Zárja le a vitát, köszönöm. Ehm, köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és azt is köszönöm, hogy olyan számosan kértek szót, köszönöm a bizottság képviselőinek is a visszajelzést. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tanács nem kíván-e hozzászólni, a tanács képviselője. Talán elnök úr a tanács képviselőjének is megadhatná a szót. No. Um, nem, úgy tűnik, hogy senki nincs itt a tanácsból, vagy nem kíván szót kérni, úgyhogy én magam, akkor most. Bizonyos hozzászólásokkal kapcsolatban mondanám el a véleményem, mondja az előadó. Azt hiszem, hogy egy álláspontot, észszerű álláspontot képviselünk, tehát hogy 6 héttel ö, toljuk ki az adott időszakot, ö, mármint hogy 6 héttel a szülés előtt is már ö, alkalmazhatóak legyenek bizonyos szabályok, ez az irányelvben is szerepel, és két megközelítésből lehet mindezt megvizsgálni. Egyrészt ez korlátozza azt az időszakot, amelyet aztán a szülés után felhasználhat a gyermekágyas anya arra, hogy felépüljön, megerősödjön. Ez egyik nézőpont. Aztán azt is kérhetjük, hogy kevésbé fáradtságos feladatokat adjanak a visszatérő anyáknak, vagyis azon anyáknak, akik szülés előtt állnak éppen. De mi mindenképpen úgy gondoljuk, hogy az a lendő anya egészsége szempontjából fontos, hogy választhasson. Tehát, hogy már a szülés időpontja előtt is választhasson a lendő anya, hogy könnyebb feladatokat láthasson esetleg el. A szülész nőgyógyászok, akikkel én kapcsolatot vettem föl, maguk is megosztott véleményen vannak ezzel kapcsolatban. Sokszor azt mondják, hogy egy-két hét a szülés előtt az jó lehet, de ha stresszes a lendő anyuka, akkor esetleg egy hónap is jó lehet. Úgyhogy mindenképpen a nőnek kell erről döntenie. De azt se felejtsük el, hogy ezt nem szabad arra alkalmaznunk vagy használnunk, hogy ezen keresztül nyomást gyakorlunk az anyára. Nem szeretnénk mi semminképpen, és az Európai Bizottságnak sem ez a célja, hogy most itt mi mindenképpen ráerőltessük az anyákra ezt a szülés előtti időszakot. Ami az önálló vállalkozókat illeti, ez egy külön rendszer. Egy tanulmány született, amely 27 tagállamban vizsgálta meg azt, hogy mi a helyzet az anyasági szabadsággal, és hát bizony 27 különböző helyzetet tárt föl a tanulmány. Ha az időszakokat nézzük, a típusokat, a különböző ö, feltételeket, akkor minden egészen külön, el, különböző a 27 tagállamban, és ez ugyanígy így a megállapítható az önfoglalkoztató anyákkal kapcsolatban. Fejlődésre tehát van lehetőség. De szükséges, hogy az irányelv szellemiségét felhasználják a tagállamok, még a bizottság javaslata előtt is, hogy ugyanilyen szellemiségben kezeljék egyenlőség megvalósulása mellett az, az önfoglalkoztató anyákat, Jelenleg tehát országról országra a helyzet eltérő. Vannak egyénibb és vannak államibb megközelítések. De, mint mondottam, minden tagállam eltérő. A szellemiség az, hogy a nőnek joga van választania, és maguknak az önfoglalkoztató nőknek is joguk van választani egészségügyi megfontolásokból, hogy kiveszi az anyasági szabadságot vagy nem. Ezen jogosultságokat tehát biztosítani kell az önfoglalkoztató anyák számára is. Söten asszony kérdése a kivételes helyzetekre vonatkozott. A kivételes helyzetekkel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy itt talán tolmácsolási ö, problémával álltam szemben, a német tudásom nem eléggé alapos, de portugálul, na most a lényeg az, hogy amikor a módosítót megfogalmaztuk, akkor azt mondtuk ki, hogy jelenleg pénzügyi gazdasági viszontagságos időket élünk, sok vállalkozás átszervezésben van, és elbocsátásokkal él. A nők, akik gyermeket várnak, a legkönnyebb áldozattá válhatnak, szinte prédáivá válnak ennek a kivételes helyzetnek. Kivételes most ez a helyzet, de figyelembe kell ezt venni. Nem tudom, hogy e, a német e, verzióból is kitűnik-e ez a szellemiség, de ilyen módon fogalmaztuk meg a módosítót. Ennyit talán a megjegyzésekről. Azt gondolom, hogy minnyáján e, egyetértünk, és remélem jó jelentést tudunk majd megfogalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a vitát lezárhatjuk, ezt a napi rendi pontot lezárjuk. A módosítások benyújtásának határideje február 13-a 12 óra. És ezzel lezárjuk ezt a pontot. Rátérünk az utolsó napi rendi pontra, a koordinátorok ülés előtt a tanulmány bemutatása a munkahelyi testi és pszichoszociális egészségügyi kockázatok új formái. Két személyt hívtunk meg, Altman asszonyt és Mölcen urat, és tessék, meg is adom önöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. láttam, hogy amikor eh, legördítették a eh, vásznat, eh, amelyre kivetítjük az előadásunkat, akkor ez időben megállt, úgyhogy ez nem jelent önnek munkahelyi kockázatot. Röviden szeretném felvázolni a tanulmányunkat, amely a munkahelyi test és pszichoszociális egészségügyi kockázatokat tárja fel. Az Európai Uniós kutatók egy csoportját képviseljük, holland, német, lengyel, spanyol, portugál kollégáink van, vannak, úgyhogy számos tagállamból és régióból vannak itt mm, kutatók. Meyersennek hívnak kollégámat Hautmann asszonynak, és röviden én végigvezetnék a jelentésen, és kiemelném ebből a kulcsfontosságú pontokat, majd néhány szót szólnék a összefoglalóval kapcsolatban. Hogyha van kérdésük, akkor nyugodtan utána ezeket tegyék fel. Összességében 12 felmerülő kockázatot határoztunk meg, és a jelentésünkben ezen felmerülő kockázatokról beszélünk. A globalizáció ezek közül az egyik. A globalizáció azt jelenti, hogy gyorsan mozog, mozognak a munkavállalók, és ez kockázattal jár. A demográfiai viszonyok is kockázatot jelentenek, hiszen öregedik a társadalom. Ez aktuális vita a parlamentben is. A bevándorló munkavállalókra is gondoljunk, akik az Európai Uniós tagállamokban a munkaerőpiaci hézakokat próbálják kitölteni. Ez a munkahelyi biztonsági és egészségügyi kockázatok felmerülésében szerepet játszik. A technológiai innováció a következő kategória. Ugye nagyon ö, újabb és újabb ö, információs technológiai innovációval nézzünk szemben, és ennek hatása van a pszichoszociális egészségre a munkahelyen az otthoni munkavégzés és a munkahelyi munkavégzés közötti határ egyre inkább elmosódik. A kockázatokat új módon értékelik, és a kockázatok percepciója teljesen más, mint korábban volt. Az Európai Unióban Egyre több információt lehet gyűjteni weboldalakon, különböző szervezetek weboldalain, és ez is hozzájárult a munkánk elkészítéséhez. Aztán végezetül a természeti kockázatok és veszélyek, amelyek különböző mérgező anyagok formájában merülhetnek fel, és ezek is a munkahelyi egészség tekintetében fontosak, például a kórházi dolgozók egészsége szempontjából. Négy kockázati terület van. Ezt megtalálják a jelentésünk a jelentésünk tartalmában is. Az első az az izom- és csontrendszeri rendellenességek, a második a pszichoszociális kérdések, a harmadik egy hagyományosabb kategória, ez egy konkrétabb kategória, a veszélyes anyagok, új technológiák és fizikai kérdések, a negyedik pedig a specifikus célcsoportokat érinti. Specifikus célcsoportokat határoztunk meg, amely, amelyek jobban kivannak téve azoknak a kockázatoknak, amelyeket a felmerülő kockázatok között felvetettem. Az első tehát az izomzat és csontozati veszélyek, rendellenességek. Az Európai Unióban a szolgáltatóipar egyre növekszik, ezt önök is tudják. Egyre inkább jellemző az, hogy fizikailag nem, tehát nem testi munkát, nem fizikai munkát végeznek az emberek, nem mozognak. Tehát a mozgás hiány jellemző, a számítógép előtt ülnek, és ez kihatással van a munkahelyi egészségre is. Ezt a többi felmerülő kockázat körében is megtalálhatják. Vannak olyan felmerülő kockázatok, amelyek közegészségügyi kockázatokra térnek ki. Egyes esetekben nem sikerült egyértelmű határt húzni a a munkahelyi egészség, illetve a közegészség között. A munkahelyi életstílus is fontos kérdés itt. A kérdés az, hogy a munkavállalókat arra ösztönzik-e, hogy mozogjanak többet, legyenek aktívabbak, vagy egyszerűen csak ülnek egész nap. Mert hogyha ez sokáig tart, akkor ez az emberek egészségére kihatással van. A túlsúlyosság merülhet föl kockázatként, következményként. Emellett ebben a csoportban azonosítottunk még egy dolgot, a többszörös kockázati faktoroknak való kombinált kitettséget. Tehát szociális teher, stressz, ez összekombinálva az izomzati, csontozati rendellenességekkel, ez nagyon komplex panaszokhoz vezet a e, munkavállalók részéről, akik ki vannak téve ezen e, többszörös kockázatnak. Hogyha ebben még felmerülnek a veszélyes anyagok is, akkor nagyon nehéz már megállapítani, hogy a végén a munkavállalók panaszait konkrétan mi okozza. Nagyobb, több kutatásra van szükség, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet. A következő, a második csoport, a pszichoszociális kockázatok. Ilyenek például a munkahely bizonytalansága, mikor újraolvastam a jelentést, vagy ha önök elolvassák a jelentést, akkor látják, hogy az Európai Uniós, illetve a globális gazdasági és pénzügyi válság ezen felmerülő kockázatokat egyértelműbbé teszi. A munkahelyek bizonytalansága egy ilyen faktor. A jelentésünkben azt írtuk, hogy a régi tagállamokban talán ez nem annyira felmerülő kockázat. Most láthatják, hogy a globális válsággal újra felmerül ez a kockázat. A munka egyre intenzívebbé válik, egyre több feladat hárul, egyre kevesebb munkavállalóra, egyre nagyobbak az elvárások a munkahelyen. A válság miatt mondhatjuk, hogy kevesebb munkavállalónak kell ugyanannyi feladatot elvégeznie, és ez a kockázat egyre egyértelműbb. Aztán az erőszak, illetve a munkahelyi zaklatás, ez megint csak felmerül, ez, ezzel szembenézzünk, sok esetben szociális munkások is beszámolnak erről. A családi és a munkahelyi élet összeegyeztetése a következő pont. Egyre inkább elhomályosul a határ a családi élet és a munkahely között. Vannak olyan munkavállalók, például a, az információs technológiában dolgozók, akik akár 24 órát dolgoznak otthonról is. A következő a konkrétabb konkrétabb eh, munkahelyi egészségre káros hatással lévő eh, kockázatok, a nano eh, részecskék, például az Európai Unió Bizottsága sokat tesz ezen a területen, és ezt erős ismertük a jelentésünkben. Az endokrin rendszerre kiható kockázatok, ezeket, ezek közül is, ezzel kapcsolatban is elmondanánk, hogy az Európai Bizottság reagál már erre, reagált már erre, az allergiák, allergiákat is azonosítottunk, aztán foglalkoztatási, munkahelyi kockázatok, amelyek globális járványokkal, világjárványokkal kapcsolatban merülnek föl. Amikor részleteibe megyünk ezeknek a kockázatoknak, akkor felmerülnek bizonyos infrastruktúrák, amelyek egyértelműen veszélybe kerülnek egy világjárvány esetén, és bizonyos munkavállaló csoportok, például a mentéssel foglalkozó munkavállalók külön kockázatnak vannak kitéve. Az elektromagnetikus, elektromágneses mező, vagyis az EMF kockázatok, Aztán felmer, ezzel kapcsolatban felmerül a mobiltelefonokból felmerülő kockázat. Még nem világos a kutatások eredménye, de egyre több kutatás folyik a témában, és egyre inkább arra a meglátásra jutnak a kutatók, hogy a mobiltelefont használók nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A fenntartható energiaforrások, az energi az energia eh, termelés egyre inkább eh, decentralizált, és hogyha ezzel kapcsolatban kockázat merül föl, akkor világossá kell tenni, hogy a munkavállalók milyen kockázatoknak vannak kitéve, hogyha az energiát decentralizált módon eh, állítják elő. A specifikus öm, célcsoportok az idősebb munkavállalók, aztán a munkavállaló piac idézőjelben alján lévők, a bevándorlók, az illegális munkavállalók, ezek a munkavállalói csoportok külön beszélnek vannak kitéve, aztán az önfoglalkoztatók ilyen célcsoportot alkotnak. Látjuk az Európai Unióban, hogy az emberek önálló vállalkozóként kezdik meg a kezdenek új karriert, gyakran miután elbocsátották őket. Ez a csoport külön kockázatnak van kitéve, illetve a kis és középvállalkozások megint csak egy ilyen specifikus célcsoportot jelentenek. A KKV-k nehéznek, KKV-k számára nehéz megfelelni a kötelezettségeknek. És nagyon sok mással kell foglalkozniuk, nem érnek rá a munkahelyi egészségre olyan sok időt áldozni. Látnak az összefoglalóban egy, egy 12 pontos listát a kockázatokról, és próbáltuk ezeket a kockázatokat prioritizálni, egy rangsort felállítani. Ez nehéz, inkább minőségi megközelítést alkalmaztunk, tehát a szakértőkkel egyeztettünk. Megnéztük, hogy szakértők szerint melyik, mely kockázatok fontosabbak, mint mások. Meg, megnéztük azt, hogy hány munkavállaló van kitéve ennek a kockázatnak, minél több munkavállaló, annál fontosabb a kockázat természetes, természetesen. Aztán megnéztük azt is, hogy milyen hosszú ideig van kitéve a munkavállaló ennek, egy, csak egy pillanatra, vagy az egész munkahelyi tartózkodása alatt, aztán milyen hatása a kockázatnak, egy kisebb kockázat, vagy mondjuk akár fogyatékosságot is okozhat, illetve az utolsó pont a mm, valószínűség, valószínű, hogy felmerül a kockázat, vagy nem. Hogyha kombináljuk ezeket a faktorokat, akkor ebből kijön egy rangsor. Hogyha megnézzük a jobb oldali oszlopot, a legfontosabb kockázat a mozgásszegénység. Ennek ugye, ezzel ugye együtt jár a, túlsúlyos, a túlsúly, e, ezzel együtt, együtt jár számos kérdés, nagyon sok munkavállalóra fogla, ö, vonatkozik ez, és ezért szerepel ez első helyen a listán. A többszörös rizikófaktorok szintén nagyon fontosak, hiszen itt több, több kockázat egyszerre merül föl. A veszélyes anyagok, a pszichoszociális teher, és egyéb például csontozatra és izomzatra, izomzata kapcsolatos rendellenességek. Elég sok mindent nem tudunk a többszörös rizikófaktorokról, de elég, eléggé magasra tettük a listán ezeket. A további kockázatokat egy kicsit alacsonyabb kicsit alacsonyabb számmal láttunk el, például a 12-es pontot, a fenntartható energiaforrásokat, valószínűleg kevés ember van ennek kitéve a világjárványoknak megint csak kevesen vannak kitéve, azonban a másik oldalon a hatás, hogy ha valaki ki van téve ennek a kockázatnak, e, és annak a valószínűsége, hogy ha ki van téve neki, akkor nagy kockázattal jár, vagy nagy ö, e, veszélyen jár ez, ezek miatt ezek a pontok a rangsorban előbbre kerülnek. A válság miatt ezek a kockázatok egyértelműbben felmerülnek. Most, mint akkor, amikor elkészítettük a jelentést. Azt mondanánk tehát például, hogy a munkahely bizonytalansága most jelen, válságban nagyon sok személy számára ö, felmerül, egyre több személy számára felmerül, egyre több mindenkit érint, és ezt, hogyha összekombináljuk a e, egyéb kérdésekkel, például az zaklatással, illetve a munka intenzifikálásával, akkor ez egy többszörös kockázat. A munka intenzívebbé válásával kapcsolatban elmondhatom, hogy ez bizony felmerül mind a közszférában, mind a magánszférában dolgozók számára. A közszférában azért ugye, mert egyre több intézkedést készítenek elő, terveket, programokat készítenek az új helyzethez próbálom egy kicsit hozzáigazítani ezt a táblázatot. A táblázathoz még szeretném azt hozzátenni, hogy a jelentésben ezeket a felmerülő kockázatokat bizonyos célcsoportokkal is összefüggésben hoztuk el tudom képzelni, hogy önök számára ez is fontos, hogy a jelentés utolsó fejezetét ebből a szempontból külön megvizsgálják. Van egy függelékünk is a jelentéshez, ebben szerepel a táblázat a 12 felmerülő kockázattal és az esetleges intézkedésekkel, amelyeket lehet hozni ezen kockázatok felmerülésekor. Milyen politikai opcióink vannak? Ezeket foglaltuk össze a jelentésünk összefoglalóiban, összefoglalójában. A további fejezetekben jobban belemegyünk a részletekbe, elmondjuk, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni, milyen, és felhozunk néhány pozitív példát a tagállamokból. Nos, az új ö, kockázatok felmerülését lehet szélesebb körű politikákkal befolyásolni, oda kell figyelni az új esetleg felmerülő kockázatokra. Új jogszabályalkotási javaslatok felmerülhetnek, például a munkahelyi egészség témája már eléggé szabályozott kérdés, esetleg lehetnek koncentrálni a jobb, jogak, a jobb végrehajtásra ezen a területen, a meglévő jogszabályok jobb végrehajtására. Aztán a gazdasági ösztönzők a következő pont, Szerepel a jelentésben néhány példa erre. A kutatási fejlesztési programok, illetve az európai és nemzeti képességek kifejlesztése a következő pontok fontos, hogy nagyobb szakértői tudás tudásra tegyünk szert az új programok kidolgozásához. A felmerülő kockázatok ellenőrzése, a az munkahelyi egészségügyi menedzsmentben a következő pont, ez egy rendszerszerű megközelítés. Ez már működik gyakorlatilag, de egyelőre, a már csak, egyelőre csak az azonosított és felismert kockázatokra vonatkozik, a felmerülő, újonnan felmerülő kockázatokra azonban nem tér ki, erre is ki kell pedig térni. Végül pedig a vállalati szociális felelősségre is utaltunk, ez is az Európai Unió fontos politikája. És ezt össze lehetne mm, kombinálni a felmerülő kockázatokra mm, való fókuszálással. Köszönöm szépen, ez az utolsó megjegyzésem, és hogyha van további hozzászólásuk, akkor kérdésük, akkor ezeket várom. Eh, köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon átfogó előadást hallottunk. Kérdezem a kollégáktól, hogy van-e hozzászólásuk. Krémer úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az előadás érdekes volt, és a tanulmány is nagyon érdekes volt. Számomra bizonyos kérdések merültek föl. Amikor a globalizációról beszélünk, és azt mondjuk, hogy végül is ez a gonosz farkas, akkor én azt kérdezem meg magamtól és önöktől is, hogy mi van minden mögött emögött a félelem mögött. Olyan könnyen eladható érvnek tűnik ez, hogy a világ minden rosszát ráfogjuk. Persze, a globalizáció hozzájárul ahhoz, hogy a kiszervezést egyre inkább alkalmazzuk a, a termelői láncban. Kutattam e témában, és az egyik probléma onnan jön, hogy a folyamat koordinációja a termelési láncban nem valósul meg. Így van. Így van ez. Már csak így van. Úgyhogy ami az egészség biztonsági aspektusokat illeti, hát ezt át kell gondolnunk. ami a termelési lánc felhasználását, alkalmazását illeti. A termékek, termékleírása, a végfelhasználók és a munkavállalók tájékoztatására bizony van itt még mit tennünk, ugyancsak. Néhány hónappal ezelőtt számadatokat kértem a bizottságtól olyan számadatokat, amelyek a legkevésbé atipikus munkaformákra vonatkoznak. Tudom, hogy új ágazatok is felütik a fejüket, és az újak mindig nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint a régiek. Hogyha rövid távon nem tartósan alkalmaznak személyeket, akkor mindig nagyobb kitettséggel kell számolni. Legalábbis a számadatok erre mutatnak, és az imént előterjesztett tanulmányból is ez derült ki, úgyhogy ezt egy kicsit mélyrehatóbban kellett volna, kellene megvizsgálni. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Kérdezném, hogy kíván-e valaki felszólalni? Nekem is van egy kérdésem. inkább általános érvényű. Politikusként általában úgy írom le a mi világrészünk fejleményeit, hogy ma van egy olyan helyzet, ahogyan Krémer úr is elmondta, hogy több munkahelyet áthelyeznek, például a nehézipari munkahelyeket, a nehéz fizikai munka már elköltözött Európából. Nagyapám, nagyanyám egy gumigyárban dolgozott egész életében, és fizikailag kimerült a pályafutása végére, de most már nem ez történik Európában. A munkahelyek, ha úgy mondjam, feljebb mozdultak a láncon belül, és el kell gondolkodnunk azon, hogy az egyes munkavállalók hogyan gyakorolhatnak hatást saját munkahelyi körülményeikre, ezt megvizsgáltuk. Azt, hogy az egyes munkavállalók hogyan gyakorolhatnak hatást a munkakörülményeikre, munkakörülményeik változására, én úgy érzem, hogy nem tehetnek sok mindent, hanem a fejük felett hozott döntések befolyásolják munkakörülményeiket. Ez a kérdésem. Megadom önnek a szót. Um, Az első kérdés a termelési lánc koordinációjára vonatkozott. Úgy vélem, valóban igaza van, annyiban, hogy ez fontos kérdés, és igen, releváns kérdés. A jelentésben is foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, talán explicitebb módon, mint az előző előadásban természetesen néhány példát hozunk arra, hogy a tagállamokban hogyan jellemezhetjük a helyzetet, hogy hogyan javult a helyzet a munkavállalók autonómiájának növelésével, vagy, növelésével, vagy a társadalmi párbeszéd ösztönzésével, vagy a munkahelyi egészségre vonatkozó szabályok módosításával. Vannak aztán ágazati problémák is, amelyek jellemeznek egy-egy ágazatot, Hoztunk tehát példákat, ez talán hasznos a tekintetben, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a kérdéseket, és az ajánlások, természetesen a szakpolitikai ajánlások igen magas szinten fogalmazódnak meg egy általános szinten. Olyasmikre vonatkoznak ezek, mint a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése a vállalat részéről, stb. A második kérdés, amelyet hallottam, ezzel kapcsolatban szeretnél valamit hozzáfűzni? Kérdezi az előadó kollégáját. Ehm, Igen. Igen. Reagálni szerettem volna Krémesz úr által elmondottakra. Ami a termelői lánc koordinációját illeti, bizony igaza van a felvetésében. A jelentésben mi is utaltunk erre olyan helyzetek esetében, amikor számos önfoglalkoztató munkavállalóról van szó, és ö, valahol maga a munkavállaló a főnök is. Például az építőiparban ez így van. Ez ennek a jelenségnek egyik megnyilvánulásáról van szó, az építőiparban igenis egy ilyen lánc létezik, valahol kinn a terepen mindenki azért van ott, hogy valamit létrehozzon, és ez világosan látszik, ami például a kommunikációt illeti. Hát nem csak az építőipar ilyen ágazat, hanem más ágazatokról is szólhatunk. A jelenség azzal magyarázható, hogy a vállalatok olyan környezetet keresnek, ahol a költség-haszon arány számokra kedvező, ezek a modellek nagyon összetett modellek. A migránsokról is szólnunk kell, a kelet-európai bevándorlók, akik Nyugat-Európába mennek munkát keresni. Ez is egy olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni. Kelet-Európában vannak még olyan ágazatok, amelyek kemény fizikai munkát igénylő ágazatok, például a gumi ágazat kemény ö, munkát igényel, az ukrán munkásokat se felejtsük el, az EU-n kívüli harmadik országokbeli polgárokat. Nagyon összetett tehát ez a kérdés, és a koordináció a különböző vállalkozások között, akár kicsiny vállalkozások között is komoly problémát jelent. Ugyanez a helyzet az egyéni munkavállalók esetében is. Um, Volt aztán egy kérdés végül, arra vonatkozólag, hogy az egyéni munkavállaló mit tehet a helyzet javítása érdekében. Nagyon sok információt tartalmaznak a példáink erre vonatkozólag, mind a jelentésben, mind a mellékletekben. Több ágazatot hoztunk fel példaként, a kollégám is említett néhány példát például a rendőrség területen, ahol például megpróbálnak megoldásokat találni a munkarend kialakítására a feleteseikkel. És ez vonatkozik az aklatásra is. Aztán vannak hasznos példák a szövegben, persze ezt az előadásban nem említettük minden esetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást is. Megkaptuk a tanulmányt, és alaposan tanulmányozni is fogjuk. Köszönöm szépen. Elnézést teszi hozzá az elnök. A bizottság szólni kíván. Igen, köszönöm, elnök úr. Luxemburgból jöttem, és eh, szeretném, hogyha ezt a hosszú utat eh, már megtettem, akkor hozzá is szólhatnék az előadáshoz. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy ezt a kezdeményezést elindították, végrehajtották ezt a tanulmányt, és elkészítették eh, a dokumentumot. A témával kapcsolatosan általánosságban az új kockázatok tekintetében a szolgálat szempontjából jó, hogyha tudjuk, hogy mi is az amit csinálunk, vagyis, hogy mind dolgozik a bizottság. Az új kockázatokkal kapcsolatosan már bizonyos feltéte- fe- megállapításokat tett ez a tanulmány. Az egyik dolog, hogy megfelelő működési struktúrák legyenek életben az új kockázatokkal kapcsolatosan, ideértve technikai és tudományos munkacsoportokat, illetve a, tanulma, a tanácsadó csoportot, van egy vegyi anyagokkal foglalkozó munkacsoport, aztán van a foglalkoztatási kitettségi határértékekkel foglalkozó munkacsoportunk is, amely a különböző vegyi anyagok jelenlétével foglalkozik. Ezeket egyébként a tanulmány is említi. És van egy végrehajtási bizottság is, egy megfigyelőközpont, a foglalkoztatás ügyekkel foglalkozik ez, a Bilbaói foglalkoztatási, illetve munkahelyi biztonsági ügynökség keretében működik, adatokat gyűjt, és néhány kérdésre reagálnék a jelentésen belül a technológia tekintetében a munka a bizottság különböző munkacsoportokat működtet ezzel kapcsolatosan, kutatásfejlesztés, szolgálatközi csoport, stb. stb. Mindezek számítanak egymás munkájára és együttműködnek egyéb csoportokkal, ami a pszichoszociális kérdéseket illeti. Jó magam, úgy fogom ezt fel, hogy ez része a mentális egészség problémáinak, a mentálhigiéniás kérdésekkel is foglalkozunk. Ebben mi kaptuk a vezető szerepet. Volt egy mentálhigiéniás konferencia tavaly június 13-án, és az egyik legfontosabb eredménye ennek az volt, hogy tematizált szemináriumokat szervezünk, Az erre vonatkozó adatokat természetesen még 2010-ben meg kell, be kell gyűjteni, és egy tendert is kiírtunk az információgyűjtésre bizonyos kérdésekben. A kollégák ismerik ezt a folyamatot, hiszen gyakran pályáznak ezekben a pályázatokban. A vegyi anyagokra vonatkozó irányelvvel kapcsolatosan tanulmányokat végzünk, a vegyi anyagok helyettesítésével kapcsolatosan is tanulmányokat végzünk. Aztán vizsgáljuk a munkabiztonsági hatását a mobil kommunikációs eszközöknek, az elektromágneses terek hatásának erre is vonatkozik a tanulmánynak egy része. Aztán a, az egyik bizottságunk foglalkozik egy pályázattal, ezt már 2009-ben hagyják ki, amely a munkaügyi ellenőrök munkáját segíti. Majd erről is szólt a tanulmány, a svéd elnökség során lesz egy szeminárium a pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatosan, munkahelyi kockázatokkal kapcsolatosan, aztán 2009. júliusában lesz egy konferencia Brüsszelben, a Digi Employment szervezésében, más bizottsági szolgálatok is részt vesznek majd ezen. Ennek a munkahelyi stressz a témája. Zárószóként elmondanám, hogy üdvözöljük a tanulmányt. Nagyon jó eszköz ez arra, hogy több információt szerezzünk a döntéshozattal előkészítésére, hogy melyek a legjobb, leglogikusabb szakpolitikai kérdések, amelyek felmerülnek e tekintetben. A jelentés is elismeri, hogy túl korai még azt mondani, hogy ez vagy az a kockázat ilyen vagy olyan válaszért kiállt, úgymond, vagy ilyet érdemel. Említhetném példaként, hogy a mobil kommunikációs eszközök fokozódó használatával kapcsolatosan ajánlásokat is tesz a tanulmánya bizottságnak, de persze még mielőtt javaslatot tennénk, azért egyeztetnünk kell az érdekeltekkel, hogy hogyan működnek ezek a megoldások. Még mielőtt végleges döntést hozunk ezekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének, mondja az elnök. Ezzel lezárhatjuk ezt a témát, és ez jó alap természetesen a jövőbeli munkára nézve. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek és részt vettek a munkában. Nincsen több bejelenteni valóm, sőt, nincsen több napi rendi pontunk sem mára. A következő ülésünk március másodikán lesz, három órakor. Ez egy hétfői nap egyébként ugyanazon a héten, amikor a svéd elnökséghez teszünk látogatást. Ma lezárom a munkát, a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak még, a koordinátori meg